Okay. Mes chers collègues, euh, rebonjour. Tisztelt kollégák, újfent üdvözlöm Önöket. Nem hagyjuk abba a munkát itt a terrorizmusra foglalkozó szakbizottságnál. Azt javaslom, hogy délután kezdjük meg a szemináriumunkat a kémiai, bakteriológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetés tárgyában először a tematikus főosztálynak szeretnék köszönetet mondani, amely megvállalta, hogy megszervezi ezt a workshopot, és a szakértőknek, akik ma délután hozzá fognak szólni, akik tehát elfogadták, hogy bemutassák itt munkájuk eredményeit. Először is Shetfield úrnak szeretnék szót adni, aki jelenleg független tanácsadó, de korábban a vészhelyzetekre való reagálás és előkészítés központjának igazgatója volt, valamint az egészségvédelmi ügynökségnek Nagy-Britanniában. A kémiai, radiológiai, nukleáris és biológiai veszélyekkel foglalkozik, és aztán ezen a területen a felderítés, a megelőzés, ezen anyagok szállításának kérdésköreivel foglalkozik, és bemutatja a témakörben készült tanulmányt. Ezt követően pedig Elizand Nexon doktor kap majd szót, aki a balomon ül. Ő a Stratégiai Kutatási Alapítványnál kutató, majd pedig Durán Wachtel doktor, aki szintén kutató, ugyanennél az alapítványnál, a stratégiai kutatás alapítványánál, majd pedig a tájékoztatást és az adatgyűjtést erről a nagyon kényes témakörről Christian Kaunert professzor előadásra zárja, aki a biztonság és rendfenntartási nemzetközi központ igazgatója a Délvelszi Egyetemnél, és ezt követően Sara Leonár kap szót, aki a Versailles Kollégium vezetője a Brüsszeli Szabad Egyetemen. Mindannyian a polgári védelem problémáiról szólnak majd. A CBRN fenyegetéssel szemben az ő prezentációjukat követően, amely prezentációk egymás után következnek majd, ha egyetértenek, azt javaslom, hogy térjünk át a kérdés felelet körre, mégpedig a pingpong módszer keretei között. Előre is köszönöm az előadóknak, hogy elfogadják ezt a formát. Nos, késedelem nélkül szeretném megadni a szót Shetfield doktornak 10 percben. 15-ben, 15 percben öné tehát a szó, doktor úr, tessék. Thank you very much. Um, for... Köszönöm szépen ezt a bemutatást, és mindenkinek jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívtak, hogy elemzést adjak itt a bizottság előtt, illetve bemutassam a kutatási eredményeimet a bizottság előtt. Kivetített formában tudom a főbb pontokat önöknek bemutatni, és remélhetőleg ezek jól olvashatóak. A főbb CBRN fenyegetésekről van szó, vegyi, biológiai, sugárzó és nukleáris veszélyek. Ezek a veszélyek összességében magas szintűek és növekvőek. Tudjuk, hogy az ISIS Szíriában használt vegyi fegyvereket, és úgy tudjuk, hogy a szír kormánya saját népessége ellen is bevetett vegyi fegyvereket, tehát állami és nem állami szereplők is használnak ilyesmit mi úgy véljük, hogy biológiai és vegyi fegyverek a nagyobb probléma. Látjuk, hogy vegyi fegyvereket is használtak, de azt is tudjuk, hogy az iszlám állam biológiai fegyverek kifejlesztésével is foglalkozott. Például a pest is baktériumát szerették volna kidolgozni, illetve felhasználni, illetve egyéb anyagokat és A vegyi anyagok azok nem élő anyagok, ez lehet gáz, szilárd vagy folyékony, ebből a klórgáz, ami egy folytógáz, az a Legismertebb a mustárgáz is veszélyes, de az idegmérgek, a szarin, a VX és a novicsok, ugye amit Salisbury-ben használtak, ezek különösen veszélyesek. A biológiai fegyverek azok baktériumból vagy vírusból vannak gyártva, ezek betegséget okozó ágensek, itt a listán szerepelnek a legveszélyesebbek, de vannak mások is és ezek a legmagasabb veszélyes, veszélyi források, antrax, pestis, himlő, botulinum, tularémia és ebola. Fontos elmondani azt, hogy nem kell egy biztonságos létesítménybe menni ahhoz, hogy az alapanyagokat begyűjtsük, mert a természetben is megfigyelhetőek, fellelhetőek, illetve egy fertőzött személyből is kinyerhetőek. Tehát nincs szükség egy zárt laboratóriumra, ami szerintem elég súlyos kérdés, különösen a himlő esetében. A himlőt ugye a világról kiírtottuk, tehát az immunitásunk ezzel el is veszett, ami azt jelenti, hogy amikor egy betegség eltűnik, ugye felmerül a kérdés, hogy le kell -e állítani a, az oltásokat, mint ahogy a himlőnél történt, vagy esetleg mégsem. Még nagyobb veszély a szintetikus biológia kialakulása, a molekuláris biológia. Itt alapvetően arról van szó, hogy ezeket a betegség okozó baktériumokat és vírusokat lehet manip manipulálni, és például a gyógyszereknek ellenállóvá tenni. E, ebben az esetben az antibiotikumaink nem működnének, e, akkor, hogyha valaki egy e, drogrezisztens, gyógyszerellenálló antraxot bocsátana ki. Ráadásul lehet gyártani fertőző vírusokat is viszonylag egyszerű laboratóriumi berendezésekkel, és gyakorlatilag ezek eh, megrendelhetőek ezek az eszközök, amik a gyártáshoz szükségesek postai eh, megrendeléssel. Eh, ez a technológia egyébként nincs korlátozva. Kanadában egy tudós tavaly teljes mértékben sikerült szintetizálnia egy vírust a gén anyagokat összerakosgatva gyakorlatilag ő egy lovakat sújtó vírust épített így fel, de hát ezt meg lehet csinálni emberrel is. Ugyanezzel az eljárással valaki eh, megcsinálhatja ezt, ráadásul ez tudományos dolgozatként meg is jelent, ami akár útmutatóként is szolgálhat eh, és egy rosszindulatú eh, szervezet mondjuk a himlő esetében ezt reprodukálhatja tudjuk, hogy a himlőből két adag van biztonságosan tárolva az egész világon, de valójában el se kell lopni, és nem is nagyon lehet, mert annyira biztonságosan van tárolva, de elő lehet állítani. Azt gondolom, hogy erre a veszélyre is figyelnünk kell. Oh, it's there. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> um, so what about the major threat? Nos, akkor melyek a főbb fenyegetés tényezők. Úgy gondolom, hogy az iszlám állam továbbra is egy komoly fenyegetés forrás, noha a kalifátus igazándiból elveszett, tehát a területek nagy része elveszett, de ez még nagyobb veszélyé teszi valójában őket, mert itt most terrorista támadásokra ösztönöznek Európában élő személyeket, ezt láttuk is, az ISIS nevében hajtottak végre viszonylag kis terrorista akciókat. A másik nagy aggodalom, amiről ma lesz szó az önök bizottságában, a hazatérő külföldön harcolt mohamedánok, akikből 5000-7000 közé teszik a számukat, és ezek kiképzett fegyveresek, akik tényleg komoly veszélyt jelentenek. A Manchesteri bombatámadás esetén is láttuk tavaly, hogy a társai az elkövetőnek Szíriát megjárt személyek, és maga az elkövető is járt Líbiában és Szíriában nem sokkal a támadás előtt. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly Uh, Ez egy nagyon komoly veszélye, hogy ezek a fegyveresek visszatérnek, és látjuk azt, hogy tavaly, tavaly előtt nagyon nagy számú menekült érkezett, és opportunista módon ezt az áramlást kihasználták a terroristák is, becsempészve saját embereiket a menekültek közé. És akkor most érdemes kitérni Oroszország szerepére is. Tudjuk, hogy gyakorlatilag bizonyítást nyert az, hogy vegyi és biológiai eszközöket használt, fegyvereket használt. Két eset is volt Nagy-Britanniában, egyrészt Litvinenko meggyilkolása egy sugárzó fegyverrel, a Poronium 210-essel, illetve a Novicsok eset 2018 márciusában, amikor megpróbálták meggyilkolni Skripál ezredest és lányát, és ennek a következményeiről majd rövidesen beszélek. És ott van még Észak-Korea, tudjuk, hogy hosszú távú, nagy hatótávolságú rakétái vannak, és azt is tudjuk, hogy Kim Jong-un féltestvérét VX méreggel ölték meg tavaly észak-koreai ügynökök, tehát nekik is van hozzáférésük ezekhez a fegyverekhez. Ez egy sikeres gyilkosság volt, és ezt felhasználhatják máskor is, máshol is. Milyen következményei vannak egy támadásnak? Ami a támadást illeti, a vegyi és biológiai támadások nagyon nagy számú embert tudnának megölni, mint a hagyományos fegyverek és gyakorlatilag az orvosi rendszer is összeomlana, csak úgy, mint a közlekedés, tehát az egész gazdaságra elképesztő hatása lehetne egy ilyen támadásnak. Néhány példát fel is jegyeztem, hogyha emlékeznek arra az Antrax támadásra, ami 2001-ben történt Amerikában, noha az egy nem túl kifinomult támadás volt, Antrax spórákat küldtek borítékban, egy gram anyag volt összesen felhasználva ebben a támadásban, ami gyakorlatilag egy teáskanálnak felel meg, de mégis nagy hatása volt, mert öten meghaltak a támadás következtében, ugyanakkor 30 ezer embert kellett antibiotikummal kezelni. Ami pedig a kormányzat működését illeti, eh, kormányzati épületeket kellett lezárni, e- e- egyes esetekben hónapokra is, amíg fertőtlenítették azokat. Ráadásul e, egy ilyennek az anyagi hatása egy milliárd dollár is lehetett, tehát ennek a konkrét esetnek a kármentesítése ennyibe került. Az amerikai kormány azóta megvizsgálta azt is, hogy hogyan lehet mondjuk egy egy permetezőgéppel egy-két kilogramm antraxot szétszórva milyen problémát lehet okozni, milyen tragédiát lehet okozni. Ez gyakorlatilag egy kiló cukornak felel meg, ugye egy-két gram, egy-két kilogramról van szó. Ebben az esetben 380 ezer halottal számolnának, 3 millió ember szorulna antibiotikus antibiotikumos kezelésre, és 1000 milliárd dollár lenne ennek a következménye, ennek a támadásnak. Ráadásul most már drónokat is lehetne használni erre, amit ráadásul senki nem venne észre, még egy permetezőgépet azért valószínűleg jóval korábban észrevennének. Az izraeliek éppen az elmúlt napokban használtak drónokat könygáz kilövésére a gázai határon, ami szintén egy eh, elég szörnyű lehetőséget vet fel, tehát úgy tűnik, hogy a drónokat erre is lehet használni, eh, hiszen mi akadályozza meg, hogy ne csak eh, könygáz lőjenek ki a drónok, hanem egyéb gyilkos anyagokat is. Aztán ott volt a gyilkossági kísérlet Salisbury-ben, hogyha megnézzük ezt, akkor ez egy nagyon kisméretű támadás volt, nagyon kevés vegyi anyaggal elkövetve, de hogyha annak a következményeit nézzük, akkor elképesztő erőforrásokat kellett mozgósítani egy ilyen kis támadás elhárítására. Ugye ott voltak a, az orvosi ellátás, a, a hadsereget is be kellett vonni, annak a vegyi mentesítő osztagát, aztán különböző járműveket és mindent, ami egyáltalán ott fertőződött, beleértve a járdát is fertőtleníteni kell. Hát ugye képzelni, milyen hatása lehet ennek nem csak a helyi gazdaságra, hanem hanem az emberekre, amikor valaki a szülővárosában sétálva azt látja, hogy vegyvédelmi felszerelésben tisztítják a, az utcákat. Ez némi háttérinformációt adhat arról, hogy milyen fenyegetések vannak és milyen konzekvenciák. Mit teszünk az Európai Unióban azért, hogy felkészüljünk ezekre? The responsibility lies with each of... A minden tagállam maga felelős egyrészt hivatalosan a felkészülésért, és a válaszadásért, és a tagállamoknak más és más nézetei vannak ezzel kapcsolatban, és más és más a felkészültségük. Tehát nincs egységes módszertan arra nézvést, hogyan lehet meghatározni a fenyegetést, és mik a teendők az előkészületek során. Tehát van még mindig egy hiányosság. Ugyanakkor voltak bizonyos nagyon jó kezdeményezések EU szinten, hogy a válaszadási készséget erősítsék. Némelyiket, néhányat felsoroltam. Az egyik kulcsfontosságú eleme ennek a CVR a cselekvési terv, melyet eredetek az Európai Bizottság 2009-ben a DJ Home részéről készített el. Ez a CBRN biztonság növelését célozta az EU-ban, csökkentve a, a potenciális támadások kárhatásait az anyagi biztonságra koncentrált ez, és a felfedésre, meg a felkészültségre. A felkészültségen belül pedig főleg a képzésre koncentrált. Megfelelő orvosi egészségügyi ellenintézkedésekre. Ez a cselekvési terv tavaly került frissítésre, hatalmas ez, hiszen most már egy cselekvési terv alapján felkészülhetnek a tagállamok, például közös közbeszerzésekkel, az orvosi intézkedések, egészségügyi intézkedések és ellenanyagok mm, felhalmozása tekintetében csak ezekkel tudjuk tudni megvédeni ezek az állampolgárokat a mérgezésektől, hogy, hogy raktáron vannak már készen az ellenanyagok. Aztán a, a terrorizmus ellen EU irányelv és ennek a 24-es cikke kimondja, hogy a terrorizmus felsemmentesek áldozatai meg kell kapják az egészségügyi ellátást, tehát ez a tagállamokra rója a kötelezettséget az egészségügyi kezelésre és ellenintézkedésekre, és van egy közös mechanizmus, a közös közbeszerzési mechanizmus. Mert az Európai Bizottság indított el a DJ Sante irányításával, ez a madárinfluenza után indult el 2009-ben, amikor a nagyobb gazdaságok kiderült, hogy Európában a nagyobb gazdaságok könnyebben tudtak beszerezni ellenanyagokat, oltóanyagot, míg a kis tagállamoknak nehezebben ment ez. Úgyhogy az egységes szabályrendszer érdekében a bizottság a DJ Sante bekapcsolásával az EU tagállamok képviseletében felmérte az igényeiket, és egység, egy hangon egy félként tárgyalt a szállítóval. Így minden tagállam bejelentette az igényét, és a bizottság szerezte be, tárgyalt az EU nevében ezen anyagok közbeszerzése tárgyában. Ez nagyszerű eszköz és módszer az egészségügyi ellenanyagok, ellenintézkedések beszerzése tekintetében, ám megvannak a maga problémái. Tudni, egyes tagállamok nem nagyon szeretnek ráhagyatkozni, és amikor használták a módszert, akkor a, a szállító számára alig bonyolult volt teljesíteni, mert ugyan egységes a szerződés, de minden tagállam számára van egy alszerződés még, úgyhogy nem annyira egyszerű a végrehajtása egy, egy ilyen szerződésnek, ám mégis nagyon fontos kezdeményezések ezek, amelyeket Európában követni kell. Hol vannak a hiányosságok a kész, kés, készültségünk és a válaszadásunk tekintetében? Ez egyik hiány, az, hogy na, ez, hiány van a, a, a szakértelemben az egészségügyi jelentészkedések körében, hiszen ezekre nagyon gyorsabban van szükség, sok esetben percekkel, vagy legalábbis napokkal a támadás után, hogyha egy vegyi fegyver ellenmérgét, ellenanyagát kell bevetni, vagy egy, egy oltóanyag, egy méreg ellemérgét kell azonnal megkeresni, de néhány órán belül kell sokszor szakértői választ Nem, nem lehet csak úgy levenni a polcról egy gyógyszergyárban ezt. Tehát egy, egy, egy oltóanyag kifejlesztéséhez idő kell, és különösen akkor, hogyha több millió adagra van szükség, sokszor több hónapba kerül a legyártása ezt állta ki, a felkészültségben egy jelentős hiány. Az egyetlen működő módszer az, hogyha megfelelő raktárkészleteket halmozunk fel, amelyek készen állnak a bevetésre, hogyha egy nagy tömeges támadás történne Európában. Mint mondtam, jelenleg ez egy, itt van egy hiány. Nagyon érdekes az Európai Uniós dokumentumokat megvizsgálni az Európai Bizottság, vagy akár a tanács dokumentumaiban, és egyre inkább szerepelnek elképzelések arról, hogy központos eljárásban történne a közbeszerzése ezen anyagoknak és szolgáltatásoknak. Április végén, néhány héttel ezelőtt született egy döntés a tanácsban, hogy erősítik az oltóanyagokkal megelőzhető betegségek terjedésének megakadályozását. Van egy szakpolitikai dokumentum, amelyet az EU tagállamok most hagynak jóvá melyekben otóanyagok felhalmozása, közös közbeszerzése és ipari legyártatása a program a raktárkészletek felhalmozása érdekében. Ez egy nagyon pozitív előrelépés, azon alapul, hogy belátták, hogy ezek raktárkészletek lényegi elemét képezik a választási képességnek. Egyik másik az első válaszadás szint sem teljesen védett. Az Antrax támadás jött Amerikában a maguk a rendvédelmi emberek is kivoltak téve a mérgezésnek az első körben. Tehát az első bevetésben résztvevőket is védeni kell, jelenleg ez a védettség nem biztosított. Azért is fontos ez, mert különben nem tudják ellátni magukat az áldozatokat, és magát az infrastruktúrát is veszélyeztetheti. Fontos tehát, hogy az első válaszadásban résztvevő rendvédelmi embereket is véd, védelem, véde, védjük. A gyártás, ezek a típusú ellenanyagok és öm, felszerelések gyártása, felhalmozása csak az iparral együttműködésben képzelhető el. A tanács most döntött erről, hogy a, a gyártó cégekkel jobban együtt kell működni. És jól tudjuk, hogy az ipar még nem definiálta ezt a fenyegetést, csak a tagállamok, a hatóságok úgymond kalibrálták ezt a veszélyt, maguk a vállalatok, a gyártók nem. Nem érzékelik tehát ezt a kihívást ilyen formában. Végül pedig a szakpolitikai ajánlásokról szeretnék beszélni. Egyiket már említettem, hogy erősíteni kell a közös közbeszerzési mechanizmust. Szerintem ez egy nagyon hasznos eszköz, amelyet még jobban kéne használni, vonzóbbá kéne tenni a tagállamok és a beszállító cégek számára. Azt is javasoltam itt, hogy közöljük, azt kommunikáljuk, hogy ez a, a választott módszertan az egészségügyi ellenintézkedések beszerzésére és a közös raktárkészletek felhalmozására. Egy közös a bizottság egyfajta szerződés sablont is elkészíthetne, amelyet a tagállamok mindegyike alkalmaz és elfogad. Ha pedig ez beindult, akkor ebben, ebben lehetne megjelenteni egyes konkrét tagállami igényeket. Egy másik lehetőség az lehetne, hogy az Európai Bizottság a DJ Santer révén maga vállalná fel ezt, és a CBRN kiválósági központokkal és a tagállamokkal egyeztetve szervezné meg, hogy Európai Uniós szinten határozzuk meg a fenyegetéseket, és ezeket úgymond fordítsuk le a közbeszerzések cselekvésére, intézkedéseire. A raktárkészlet felállítása, mint mondtam, az egyetlen lehetőség arra, hogy hatékonyan reagáljunk. Amerikában van egy, erre egy modell, tudom, és utámokban ugye egyszerű beszélni, hogy egy szövetségi állam szervezheti ezt meg egységesen, ám a 2001-es Antrax támadás után a BioShield nevű projekt révén 5 milliárd dollárt költöttek arra, hogy a kis vállalatokat is segítsék abban, hogy kifejleszék ezeket az elintézkedéseket, és egy one-stop shopot hoztak létre, amely meghatározza a kockázatot, a vállalatokkal és a kutatóintézetekkel megszervezi az együttműködést, és aztán beszerzi, majd felhamozza és tárolza ezeket az eszközöket. És az iparral együttműködésben is jelentős fejlődés volt tapasztalható. Amerikában a PPP-k révén valósítják ezt meg, az állam befektet gyártókapacitásokba, és ennek fejében szakértelmet kapnak a vállalatoktól, és a kormány szükségesebben támaszkodhat ezekre a kapacitásokra sürgős gyártásban és felhalmozásban. Fontos hogy a, a mentőegységek is megfelelő védelmet kapjanak. A raktárkészletek tekintetében pedig tudnunk kell, hogy ezek többször alkalmazhatóak. Tehát nem csak a, a polgári lakosság ellátására tudjuk ezeket alkalmazni támadás veszély esetén, hanem a, a segítségnyújtó csapatok és személyzet, vagy akár a hadsereg védelmére, hogyha a hadsereg kell, hogy beavatkozzon tehát több funkciósak lehetnek ezek a raktárkészletek, különféle csoportok védelmét előrányozva. Végül pedig tudom, hogy az állam és kormányfők június végén találkoznak majd a tanácsban. A CBRN is napirenden szereplő téma lesz. És a, a szakbizottság ajánlásai nagyon hasznosak lehetnek abban, hogy felkészítsék az ülés napirendjét és a tárgyalandó pontokat. Úgyhogy a szakbizottságának vizsgálati eredményei nagyon jók lehet, fontosak lehetnek abban, hogy megfelelően tájékoztassák az állam és kormányfőket. Euh, nagyon köszönöm, Shatfield úr ezt a prezentációt, az ellenintézkedések felvázolás, előkészítése a hiányosságok, az ajánlások tekintetében, amelyeket javasolt. Köszönöm ezt a tartalmas prezentációt, és azonnal meg is adom a szót Elizon Nexonnak, hogy mutassa be az anyagát kutatóként. Köszönöm, hogy meghívott, hogy bemutassuk ezen tanulmány eredményeit. Itt az illegális CBRN anyagok forgalmáról van szó az EU-n belül. Itt a helyzet igencsak összetett. A fenyegetettség növekszik a világban a 2000-es évek óta. Ugye itt növekszik az utazások áramlása, az információk az anyagok, a tudomány, a technológia áramlása, és ez nagyon fontos ezen anyagok szempontjából a megelőzési intézkedések esetleg elavultá válhatnak ennek következtében és globális szinten növekszenek az ismeretek a technológiát illetően is. Tehát itt a nem állami szereplők érdeklődése megnövekedhet a CBRN anyagok megszerzését illetően Irakban, is ezt megmutatták a közelmúltbeli események, és a 2000-es évek kezdete óta az EU szintjén is, vagy akár a Fekete-tenger térségében a radiológiai nukleáris anyagok forgalmát derítettük fel, és ez megmutatja, hogy itt ez, egy valóság, ez egy tény, nem csupán egy lehetőség. Tehát az illegális forgalom nem csupán a CBRN anyagokra vonatkozik, hanem ezek prekurzorjaira és az előanyagokra, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket előállítsuk, szállítsuk vagy tároljuk. A megszerzési lehetőségek ezen anyagok felszerelések tekintetében nagyon változatosak, és ez a megelőzés és a felderítés a nagy kihívást jelent. Az Európai Unió területén ezek a kettős használatú anyagok, amelyek katonai és polgári célra is használhatók, ezek szabályozottak. Az illegális megszerzés is kettős felhasználású az EU-n kívüli országokban. Az online beszerzés a harmadik országokban ahol nincs szabályozás a tekintetben, mint az EU-ban. Például a lopás a kutatólaboratóriumokból, az iparvállalatoknál olyan egyének részéről, akik illegális módon tartózkodnak az EU-ban, és CBRN anyagokat vagy felszereléseket illegális módon szállítanak. Aztán itt más csatornák felhasználása is felmerülhet, a ciberren anyagok tekintetében, a biológiai ö, szerek esetében, esetleg a természetben is előforduló anyagokról van szó, mint például a... Euh, donc les circonstances de, de découverte pour les... Az antrax. Aztán itt a hatóságok válaszolai nagyon változatosak az adatgyűjtés, a titkosszolgálati adatgyűjtés révén lehet nyomára jutni ennek, vagy technikai eszközök bevetése révén az EU határain, vagy véletlenül fedezhetik fel ezeket biztonsági kontrollok során, vagy akár a lopás bejelentését követően laboratóriumok, iparvállalatok részéről a rossz szándékú felhasználás kapcsán, mint például a gyilkosságok vagy terrorista merényletek. Európai szinten tehát a kihívások az anyagok volumenéhez kapcsolódnak, az utasok, járművek, áruszállítás, vagy akár az információáramlás esetében. A mechanizmusok sokfélesége vonatkozásában, amelyeket a tagállamok beindítottak, illetve amelyek a határaikon működnek. A CBRN-ről nem mindig globális módon beszélünk. Itt nagyon különböző jellemzők merülnek fel, nagyon változatos technikai kihívásokkal. A megelőzési, felderítési és reakciós válaszok alkalmasak hogy legyenek és itt nagyon erős technikai képzésre is szükség van. Van technológiai nehézség és korlátok, amelyek a felderítési eszközökhöz kapcsolódnak. Nem minden eszköz deríti fel ezeket az ezeket a szereket, például a biológiai szereket. Itt az érzékenység ezen eszközök esetében felmerülhet, egyes esetekben elrejtik ezeket a szereket, mint például a nukleáris vagy radiológiai eszközöket, és ez nem teszi lehetővé az áthaladó anyagok felderítését. Tehát itt az EU szemére egy nyilvánvaló szerep merül fel, hogy támogassa a tagállamokat ezen munkában meg kell erősíteni az információcserét a tagállamok között, az operatív együttműködést növelni kell, támogatást kell nyújtani a képzés területén, a közös képzésről van itt szó több tagállam részvételével, finanszírozni kell a kutatást, az innovációt, a közbeszerzést, a közös kutatóközpont munkája keretében, vagy a HVV kutatás keretében, vagy akár harmonizálni kell a megoldásra irányuló eljárásokat. Van itt néhány fontos irány az európai válasz kialakítását illetően ezen a területen. 2003-ban európai stratégiai, biztonsági stratégia jött létre, a tömegpusztító fegyverek tárgyában különösen. Ezt 2008-ban napra készítették, és ez az elkötelezettséget hangsúlyozza a nemzetközi béke és biztonság kapcsán, egy multilaterális megközelítést a lefegyverzés területén, és itt utaltak a 2016-os globális stratégiára. Hogy itt van a 2009-es Cyber Advisor Group munkája, aztán 2009-es, 17-es akciótervek a bizottság és a tagállamok részvételével, amely, akik 2024 fellépést valósítanak majd meg, és így tovább tudunk lépni, és a sérülékenységeket meg tudjuk megszüntetni. Nagyon összetettek ezek a kívások a civil területen, és ezért az európai szereplőknek mindenképpen választ kell ezekre szolgáltatniuk. Vannak belső szintű felépések és a tagállamok között, illetve külső szinten is az Európai Unió biztonsága természetesen egy szélesebb kontextusban vizsgálandó, meg kell erősíteni persze a szomszédos országok biztonságát is. Tehát a tagállamok felépését támogatni kell, az a kettős felhasználású árucikkek exportját, importját erős, e, erősebben kell ellenőrizni egy harmonizált keretben. A nukleáris biztonság területén a kritike, kritikus infrastruktúrák keretében kell ezt megvalósítani. Aztán a multilateralizmus előmozdítása is nagyon fontos. A 1040-es ENSZ állásfoglalás végrehajtásával, amely a tömegpusztító fegyverek kiiktatására irányult, a nem etatikus szereplők részéről, illetve a kémiai vagy biológiai fegyverek kiiktatására. Aztán a harmadik országokkal is együtt kell működnünk az Európai Kiválósági Központok bevonásával. Prévenir, euh, empêcher megelőzni, felderíteni, elhárítani a CBRN anyagok ideges forgalmát, akár mérgekről beszélünk, akár háborús fegyverekről, vagy ipari jelgő termékekről. Ez azt jelenti valamilyen módon, hogy megelőzni, megakadályozni a merényletet. Ehhez számos funkcióra van szükség, melyek esetében a tagállamok nem uralják teljes mértékben ezeket a funkciókat. Mindenkinek lehetnek kiválósági területei, de ezeket a funkciókat össze kell fogni a tagállamok részéről. Itt van például a megelőzési funkció, erről már szó esett harmadik országok segítségével az Európai Unión kívül ezek lehetnek a forrásországai ennek az illegális forgalomnak. Itt hozzá kell férni az információkhoz a kiválósági központ révén, amiről már szó esett, vagy akár lehet szabályozási fellépésről is szó, hogy ellenőrizzük bizonyos termékek forgalmát, értékesítését, Létezik már szabályozás európai szinten a robbanószerek és ezek prekurzorjai előanyagai tárgyában, vagy aztán ott van még a fizikai védelme ezen állományoknak, termékeknek, például a ciára gondolok, és itt van még az, hogy tudnunk kell, hogy valós időben mi is van egy adott állományban, raktárban, és hogyha lopás következik be, akkor gyorsan vészhelyzetet kell bejelenteni, tehát fontos, hogy mindig értesünk az adott árukészlet valós helyzetéről és be kell avatkozni, mielőtt a terroristák cselekedni tudnának, tehát be kell avatkozni bármilyen helyen, laboratóriumban, vagy bárhol, ahol ők működnek. Tehát itt mindenképpen egy technikai, tudományos, operatív ellenőrzésre van szükség, amely lehetővé teszi az információk összegyűjtését. Nem csupán a titkosszolgált információkra gondolok, hanem nagyon változatos forrásokból, mint például az epidemiológiai központok, állat és emberi egészséget vizsgáló központok információi. Itt gondolok ugye a tokiói merénylet Szigetre, ahol is a japánok már készek voltak, hogy beavatkozzanak. Itt bárányok elhalálozásáról volt szó először az UMSZEKTA laboratóriumának közelében, ahol, amikor is megalkották ezt a szaharin mérget. Tehát ezeket az adatokat össze kell gyűjteni, és ez lehetővé teszi, hogy már előzetesen felkészünk a vészhelyzetre, ez lenne a harmadik funkció, és ez egy jó szervezési képességet és az eszközök koordinációját igényli különböző országok részéről. Maga a felderítés, amiről szóltunk, az operatív felderítéssel, ugye ez akár a radioaktív vizsgálatot is jelentheti az áthaladó kapuknál, hogy felül lehessen vizsgálni például a járműveket, az áthaladó járműveket. Ez egy olyan dolog, ami már egyre fejlettebb stádiumba jut. Egyes területeken ez még nagyon nehéz, így a vegyszerek vagy a biológiai szerek tárgyában és az adat minta vagy anyag minta gyűjtés is nagyon fontos, amelyeket a laboratóriumokban lehet elemezni, vagy akár manuális detektorokat lehet használni. Ez is fontos lehetőség lehet. Persze csak abban az esetben, hogyha az adott anyag csomagolása nem túlságosan szofisztikált módon került ki alakításra. Aztán ez a az orvosigazságügyi szempont, ez erősödött a laboratóriumi vagy a rendőrség orvostechnikai ismereteinek erősödésével tehát így jobban fel lehet mérni az anyagok áramlását, forgalmát, és fel lehet mérni a biztonsági kockázatokat, hogy megelőzzük a merényleteket. Ez egy olyan terület, amely nagy fejlődésben van, és lehetővé teszi a CBRN termékek elemzését a lefoglalásuk során, és így meg lehet vizsgálni, hogy honnan is származnak ezek az anyagok, milyen útvonal jutottak el az adott pontra. Aztán Fontos a tájékoztatás, a képzés, az érintett személyzet munkatársak számára, az adott balesetek tárgyában, amelyek bekövetkeztek. Fontos a tapasztalatok megosztása, a tanulságok megosztása, terjesztése az adott balesetek, események kapcsán, amelyeknél beavatkoztak, így például a radioaktív anyagok lefoglalása, vagy nukleáris anyagok el, ö, lefoglalása. revient Voilà. Hátrébb léptem a diákon. Nos, a felülvizsgálati ellenőrzési szempont egy fontos dolog. Itt ö, nagyon különböző adatokat kell ugyanis vizsgálni, tehát akár a rendőrségi adatok ö, vizsgálata egységes célra. Néha nehéz ez, mert a rendőri szolgálatok nem rendelkeznek ugyanolyan hatáskörökkel, különböző szolgálatoktól származó adatokat kell tehát összegyűjteni és vizsgálni. Egy bizonyos pontból, ugye itt az állat egészségügyről, az egészségügyről van szó, mindenféle jelet meg kell vizsgálni, hogyha ezek arra mutatnak, hogy valami kifejlődő félben van, és itt egyfajta adatbázist is ki kell alakítani ezen események kapcsán. Fontos lesak ezek az események, még akkor is, hogyha az adott témától kicsit távol esőnek tűnnek, de egy adott pillanatban jelzéseket képezhetnek a beavatkozásra. Tehát itt egy veszélyjelzőrendszert kell kialakítani az élelmiszerlánc, az állategészségügy és az egészségügy kapcsán. Az operatív felderítés eredményeit a CBR-en anyagok kapcsán be kell kapcsolni ebbe most már számos helyen vannak ilyen át, mm, anyagvizsgáló kapuk, amik lehetővé teszik ezen szerek, anyagok felderítését. A felderítés területén vannak erős pontok. Ugye az Európai Unióban számos ilyen kutatófejlesztő központ van, amelyek jó munkát végeznek. Most a nagy kihívás az, hogy megnézzük, hogy a radiológiai nukleáris anyagok felderítésre kerüljenek abban az esetben is, hogyha a képernyők mögött vannak ezek a járművek, amelyek ezeket szállítják, ehhez új technológiákra van szükség, amelyeket ki kell fejleszteni, olyan anyagokat is fel kell deríteni, amelyek toxikusak, vegyi anyagok, és ezen anyagok akár egy bizonyos tároló belül vannak, és itt is új módszerekre van szükség, ezen területen történtek előrelépések. A biológiai anyagok esetében ez még csak a jövő, remélhetőleg nem túl távoli jövő kérdése, hogy ez megvalósuljon. Itt fontos valós időben azonosítani az adott terméket. Vannak már nukleáris felderítési módszerek, amelyek ezt lehetővé teszik, az haladó, áthaladó járművek esetében. Aztán ott van az orvosigazságügyi szempont, hogy el lehessen jutni a megtalált anyagok forrásáig. Tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy itt a felderítési módszerek megvalósíthatóságát illetően olyan operatív felszerelések bevetésre van szükség mindenhol a határokon, amelyek ezt lehetővé teszik. Ugye a gyógyszerek kifejlesztése egy hosszú munka, hosszú idő, ahhoz, hogy biztonságosan működő orvosi anyagokat alakítsunk ki, ehhez néha akár egy évtizedre is szükség lehet különleges erőfeszítésre van szükség ezen kilenc funkció összefogására, hogy meg lehessen valósítani a CBRN anyagok illegális forgalmazását, szállítását, és itt ezen integrációhoz az Európai Unió tagállamainak, illetve külső partnereinek együttműködésére van szükség, ugye ritka az, hogy olyan, hogy egy adott ország az összes kilenc funkcióval rendelkezne, egyes területeken nagyobb a szekértelem, mint másokon, ezért nagyon fontos, hogy integráljuk ugyanabban a fellépésben a különböző tagállamok hozzájárulásait, és ez segíthet a gyors beavatkozásban. Aztán van még itt egy második szintű integráció, amely ezen kilenc funkció koherens és homogén módon való végrehajtását teszi lehetővé. Hogyha két funkció hiányzik, akkor a rendszer nyilván kevéssé lesz hatékony. Tehát itt valóban arra van szükség, hogy a kilenc funkció homogén legyen, és koordinált, jól koordinált a beavatkozás pillanatában. A 2017-es terv a CBRN területen az EU-ban fontos előre lépéseket irányoz elő. Ez a 2009-es terv munkáinak megvalósulását jelenti. Ugye csökkent a hozzáférhetőség számos országban a CBRN anyagokhoz, és nagy előkészítő munka valósult meg a balesetekre való reagálásban, Ugye itt képzett személyzetre és különösen védett személyzetre van szüksége ez a munkához. Aztán erősebb kapcsolatok szükségesek az Európai Unió tagállamai között, illetve egyes külső partnereink között, nemzetközi partnerekre gondolok, így például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségre, és Fontos, hogy jobban meges, megismerjük a CBRN anyagokat, hiszen a vegyi területen számos olyan anyag van, amelyek esetében még adatbázisokra van szükség, hogy, ra, hogy gyorsan tudjunk reagálni, hogyha szembe kerülünk ezen anyagokkal. Ami az akció terveket illeti, megvizsgáltunk bizonyos fellépéseket, amelyeket talán nyomon kellene követni, és ezen cselekvési tervek egyes esetekben egymást kiegészíthetik. Tehát az integrált rendszer, a megelőzés, a felderítés kapcsán, erről már szóltam, az illegális áruforgalmat illetően, aztán szabályozás a vegyi anyagok ellenőrzését illetően az Európai Unióban, hasonlóképpen, mint ahogyan ez meg történt a robbanószerek kapcsán. Itt is ugye ezekre vonatkozóan már van EU szabályozás. Ezen kívül biztonsági, koordinált biztonsági intézkedéseket kell megszervezni az EU tagállamok között, hogyha rendkívül kényes biológiai anyagok, vírusok, mérgek szállításra zajlik, például az egyik laboratóriumból a másikba, gyakran kísérő védő személyzet van ilyen esetekben, mely, akiknek a feladata például műholdas nyomon követő rendszer segítségével ezen szállításokat felügyelni, tehát ehhez koordinálni kell a rendelkezés álló eszközöket. A jelzések, a gyenge jelzések elemzése, összegyűjtése, tehát az egységes pontra van szükség, amely az összes információt összegyűjti, és így a jelzések lehetővé teszik a vészhelyzet előre jelzését. Aztán a Frontex ügynökség munkája lehet a, a CBRN anyagok felderítése, ellenőrzése a határokon. Itt természetesen képzésre van szükség a Frontex munkatársak vonatkozásában. És a modus operandikat is meg kell határozni, a gyanús anyagokkal szemben, illetve az, a személyzet védelmét is meg kell valósítani, hogyha a határokon ilyen anyagokat találnak, mit is kell tenni. Ez is egy olyan kérdés, amelyet előzetesen meg kell határozni méghozzá pontosan. Aztán az EU eddigi munkái már lehetővé tették, hogy előre lépjünk egy nagy laboratórium hálózat kialakítását illetően a vegyi biológiai és radiológiai anyagok területén, és így össze lehet hasonlítani az elemzéseket egy adott vegyi termék vagy méreg kapcsán, hogyha ilyen került felderítésre, és ennek pontos elemzési szabályai vannak, vagy a megőrzésre is pontos szabályok vonatkoznak, és a különböző jogi kötelezettségeket is figyelembe kell venni az adott országban. Ez tehát a hat kiegészítő fellépés, amely kiegészít ezt a programot, és amelyek egyébként már implicit módon megtalálhatók a programokban. Elnök, köszönöm mindkettőjüknek. Nixon és Vastán professzoroknak ezeket a prezentációkat. Azonnal át is adom a szót a két utolsó hozzászólónak, előadónak. Klaunert professzor az egyik, és Leonard doktor a másik. Ö, 15, 15, per, 15 percet kapnak mindketten együtt. Köszönöm, tessék. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. A ellenzésünk során igyekeztünk mérni azt a hozzájárulást, amit az Európai eh, Polgári Védelmi Mechanizmus, a UCPM adhat egy terrorista támadás, tömeges terrorista támadás esetén, amelyet CBRN fegyverekkel hajtanak végre Európában. Eddig ilyenfajta támadás nem történt, így nem, tényleges adatokra nem támaszkodhatunk, de a felkészültségre azért méréseket végezhetünk, és azokra a hozzájárulásokra, amelyeket a szervezet adhat, és milyen, arról, arról is, hogy milyen további munkára van szükség. Ahogy talán tudják, a UCPM, mely korábban közösségi, most pedig uniós polgárvédelmi mechanizmus, akkor jött létre, amikor az a döntés megszületett 2001-ben a tanács részéről, amely létrehozott egy olyan mechanizmust, melynek célja, hogy a megősített együttműködés egyszerűbbé tegye a közösség és a tagállamok között a védelem területén. Fő balesetek esetén. Nagyon sok fejlemény történt azóta, nagyon sok munka, különösen a kommunikációs hub létrejöttével a tagállamok között, és a szolidatás erősítésében, különösen azzal, hogy 2007-ben egy pénzügyi eszköz is létrejött a polgári védelemben. Ez pedig a prevenció, a felkészülés, a válaszadás együttműködési projekt esetében a katasztrófa hatáscsökkentés, korai riasztás, modul és szakértő csere tekintetében valósult meg. Arra azonban emlékeznünk kell, hogy annak ellenére, hogy előrelépések születtek, a UCPM egy incidens utáni kezelési eszközként jön létre, és nem a megelőzés eszközeként, és továbbra is így van ez. Erre mindig gondolni kell, amikor tárgyalunk róla. Nem tudjuk például biztosan, hogy a UCPM miképpen volna alkalmazható egy CBRN terrorista támadás esetén európai területen, hiszen ilyen még nem történt, és nem tapasztaltunk semmilyen nagyobb technológiai vagy természetes katasztrófát sem a Csernobili katasztrófa óta, amely vegyi vagy sugárzó anyagokat terjesztett volna el ám a US UCPM kapacitását azért mérni kell, és arról is gondolkodunk kell, hogy a UCPM miképpen lehet egy terület támadás hatásának csökkentésében CBRN fegyverek alkalmazásakor. Ezzel pedig át is adom a szót a kollégámnak, Kornál professzornak. Köszönöm szépen! Vajon ez a mechanizmus elégséges és megfelelő eszköze CPRN támadás esetén? Nagyon súlyos kérdés ez, és nem is tudjuk persze megválaszolni, Kerek Perec, mert ahogy többen elmondták az előbb, és ahogy az Európol is világosan utalt rá, a CPRN eszközök használata terroristák, fanatikusok részéről meglehetősen valószínűtlen, ám előbb-utóbb sor kerülhet rá. És fel kell készülnünk. Vizsgáljuk meg a polgárvédelmi mechanizmust magát. 31 ország tagja ennek a mechanizmusnak, ám alapvetően az EU tagállamok játszák a főszerepet. Az EU csak koordinál, támogat, kiegészít a tagállami cselekvéseket a kockázati prevencióban és a katasztrófa válaszadási készségben. Egy tanulmány rámutatott, hogy voltak épp a UCPM célja az, hogy megkönnyítse az intervenciót, a közvetítést, az kárenyítést ilyen súlyos katasztrófák esetén. Más szóval, hogyha a katasztrófa mértéke meghaladja egy ország válaszadási képességeit, akkor aktiválható a polgárvédelmi mechanizmus hogyha az adott ország kéri, vagy az ENSZ. Milyen feladatok adódnak itt? A UCPM a következő feladatokat kell ellássa. Fukarariasztás és felfedési rendszer a katasztrófák esetén, tagállamok területén, gyors válaszadás más országokban, támogatás, közlekedési eszközökben, egyéb létesítményekben, állampolgárok védelme, harmadik országokban, hogyha kéri a, konzul, a konzulátus, a tagállam konzulátusa, közlekedési eszközök nyújtása, pénzügyi eszközök, a gyors válaszadás esetén, és hogy polgárvédelmi modulokat dolgoznak, operatív csapatokat, személyzetet, gépjárműveket, és úgy szervezve hogy ez a konkrét kritériumnak megfeleljen. A UCPM-et támogatja még az IRCC is, amely adatokat, real-time adatokat gyűjt és dolgoz fel, katasztrófákról, kockázatokat mér, és tervezi a szakértői csapatok és felszerelés bevetését, valamint támogatja az Európai Válaszadási Kapacitás Intézmény amely önkéntes forrásokat szervez össze, melyeket a UCPM-ben részvő tagállamok nyújtanak. Hogy hogyan finanszírozzák ezt az eszközt? Nos, 2014-től 20-ig terjedő időszakban a, a lokat költségvetés 267,4 millió euró, ennek jó része a felkészülése, a válaszadásra, az Európai Unión belül, és 144,6 millió megy olyan cselekvésekre, amelyek az EU határokon kívül valósul meg. Ahhoz, hogy mozgósítsák a UCPM-et, a jogszabály meghatározza a következő mechanizmus szakaszokat. Először is a prevenció, tehát támogatjuk a tagállamokat a kockázatok csökkentésére, a prevenció célja az is, hogy a széperem eh, anyagokhoz való engedélyezetlen hozzáférés csak a lehetőleg kisebbre csökkenthető legyen. Korai felfedés, itt az alapgondolat az, hogy képesség kell legyen arra, hogy megvédjék ezeket az anyagokat, eh, hogy megelőzhetőek legyenek az, az incidensek, a felkészülésben pedig az polgári eh, védelmi intézkedésekről képesség növelése, az EU határain kívül és belül, és végül a válaszadásban a cél az, hogy szervezzék meg a beavatkozást nagyobb katasztrofák esetében, terrorista támadásokat is beleértve az EU határain kívül és belül. Ha megvizsgáljuk a mechanizmust magát, mint hogy vajon elég hatékony eszköze, ahogy Lenár professzor már mondta, nem tudjuk, hogy mennyire Eh, hatásos, eredményes eszköz ez, hiszen ilyen terrorizmus, terrorista támadás még nem történt ilyen anyagok bevetésével, ám azért valami áttekintést nyerhetünk, vagy betekintést ilyen, ebbe a képességbe, még olyan körülmények között is, amikor csak egy feltételezett mechanizmus működés esetén, mint ahogy az Egyesült Államokban történt, ahogy utaltak rá az imént, hatalmas forrásokat kellett mozgósítani, és az érintett intézmények nagyon nehezen birkoztak meg a CBRM támadás következményével akkor az Egyesült Államokban. Ennek tapasztalatra támaszkodhatunk, amikor az Európai Uniós mechanizmust értékeljük. Az egyik nagyon világos eredmény hogy az, hogy különféle kategóriái vannak a CBR támadások lehetőségének. A UCPM működésének mikéntje egy kicsit egységes, egyre szabott méret, és az egyik javaslat éppen az, hogy egy kicsit jobban célozottan tervezzük a mechanizmust az egyes támadás típusokra, kicsit individualistább módon tervezve meg a válaszadást. Ha az egyes anyagtípusokat vizsgáljuk, a biológiai, anyagok, a bioterrorizmus nyilván más követelményeket támaszt, és nincs is igazi cselekvési terv erre az anyagcsoportra, vagy a biológiai ágensek alkalmazásával történő terrorista támadásokra. Tehát erre vonatkozóan nincs külön cselekvési terv, Mert egy bizonyos, nyilván egy, egy ágens más választás kötel, mint egy másik vegyület. Minden egyes biológiai ágens vegyület, amelyet terroristák alkalmazhatnak, külön-külön választási móduszokat igényelhet, és ilyenek még nincsenek külön megtervezve. A vegyi támadásokra vonatkozóan mustárgáz, vagy egyéb ágensek, vagy toxikus anyagok, gáz, ideggázok. Tekintetben hasonló a kép. A UCPM tanulmánya szerint nincs dedikált cselekvési terv egyes támadási típusokra ezen halálos vegyi anyagok tekintetbevételével a terrorista támadások utáni fellépése sem. akkor van egy dedikált terv, azon támadások esetére, amelyeket ipari balesetek okoznak. A UPCPM tehát egy leszűkült válaszadást tervez csak egyes vegyület típusra vonatkozó forgatókönyvekre. amit a radiológiai, sugárzó és szennyezéseket illeti, itt is hasonló a válasz a UCPM részéről hogy vajon eredményes eszköz lehet-e, az egy eddig megválaszolatlan kérdés. Sohasem mozgósították még szibérlem terrorista támadás esetén? Nincs világos, dedikált terv az egyes forgatókönyvekre vonatkozóan, itt sem. Éppen az az ajánlás, hogy legyen ilyen. És most átadom a szót megint. Néhány szót szólnék a közelmúltbeli fejleményekről, nevezetesen arról, hogy az Európai Bizottság egy cselekvési tervet fogadott el, hogy a biztonsági kockázatokra reagáljanak novemberben, 2017 novemberében, és ebben a vonatkozásban pozitívnak találjuk azt, hogy horizontális megoldást akarnak a CBRN veszélyre, tehát egy olyan megoldást, amely különböző területeket és szereplőket is érint, a rendészetet, a kritikus infrastruktúrát, a köz, nyilvános területeket, közegészségügyet és a magánszektort is bevonja. A cselekvési tervnek négy célkitűzése van. Először is csökkenteni akarja a CBRN anyagok hozzáférhetőségét, egy robusztusabb készültségi környezetet akar létrehozni, jobb választ a CBRN BRN incidensekre regionális és nemzetközi EU partnerekkel való jobb együttműködést ezen a területen, illetve a CBRN kockázatokról létező tudásunk javítását. Ami észrevehető a cselekvési tervben az az, hogy az, európai, az EUCPN mechanizmusnak komolyabb szerepet akarnak adni. Az EUCPN fontosabb szerepet fog játszani a tervek szerint. Az alapgondolat az, hogy a CBRN felkészültséget ágazatokon átnyúló tréninggel kell megerősíteni. Ezek a gyakorlatok, illetve tréningek a már létező operatív eszközökön, beleértve a polgári védelmi mechanizmus keresztül lesznek javítva. A CBRN vonatkozásában egy kurikulumot fognak kidolgozni, illetve az EU válaszadó képességét CBRN támadások esetére eh, megerősítik a polgári védelmi mechanizmuson belül, hogy egy ilyen esetben eh, segíteni tudják a tagállamokat. A tagállamok és a bizottság folytatják az európai vészhelyzeti reagáló kapacitás javítását, beleértve az orvosi testület kapacitását, vagy az, egészségügyi testület kapacitását is. Mivel kb. 30 másodpercen maradt, ideje áttérni a következtetésekre és szakpolitikai ajánlásokra. Nos, értünk el eredményeket, de további dolgokat, lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a polgári védelmi mechanizmus eh, ténylegesen megfeleljen a CBRN terrorista veszélynek Európában. Különösen eh, láthatóak bizonyos eh, hiányosságok még, amelyeket kezelni kell. Az első ezek közül az az, hogy az EUCPM továbbra is függ a tagállamoktól, a tagállamok támogatásától, hogy gyorsan tudjon reagálni. Ez önmagában felvet bizonyos kihívásokat, illetve egy incidens kezelő mechanizmus marad, és az felkészültségi aspektusa az még csak kifejlesztés alatt áll, amit sürgősen javítani kell, különös tekintettel a CBRN veszély jelentőségére. Ahogy a kollégám említette, nincs esetspecifikus cselekvési terv a különböző CBRN anyagokra lebontva, egy általános cselekvési terv van, akár emberi, akár ipari katasztrófákra, ami egyfajta válasz, de minden CBRN anyag ágens vonatkozásában külön tervet kellene kidolgozni, illetve fontos hangsúlyozni azt, hogy megvizsgálni kell vizsgálni azokat a közelmúltbeli fejleményeket, amelyeket a terroristák, amelyek a terrorizmus területén bekövetkeztek, például az új célba juttatási lehetőségeket is, amelyeket a terroristák használhatnának, ennek veszélyére az előző szakértők rámutattak, például a drónok használata az kis CBRN támadásokra tökéletesen felhasználható, tehát elképzelhető az, hogy egy terrorista CBRN támadást drónokkal hajtana véget, végre mondjuk egy zsúfolt területen. A migránsok Eh, illetve menedékkérők eh, szintén eh, esetleg érkezhetnek már megmérgezve, és ez a szintén közegészségügyi veszélyt jelenthet, hogyha ilyen emberek érkeznének. Thank you. Köszönöm. Si beaucoup. Köszönöm mind az öt szakértőnknek egymást kiegészítő integrált előadásokat hallottunk. Nem nagyon volt redundancia. Köszönöm, hogy eh, tartották nagyjából a hozzászólási időt is. Eh, érdekes dolgokat hallottunk. Én most azt javasolnám, hogy eh, adjuk meg a szót a szokásos kollégáknak. Tehát a kollégák felteszik a kérdést körülbelül egy perc alatt, eh, azért, hogy legyen idő válaszolni, és azt is megmondhatják, hogy konkrétan kihez intézik a kérdést. Tehát két, eh, két eh, feltételem lenne. Először Gerard Döpré kap szót, öné a szót euh, inégal. Köszönöm. De hát ez nagyon egyenlőtlen, hiszen ők 20 percig beszéltek, mi meg besz írjuk be egy percet, ez igazságtalan. Több előadó az intézem kérdésemet. Először egy általános észrevétel. Azt mondták, hogy nyilvánvaló a fenyegetettség a drónokat, illetően amelyek elterjesztenék ezeket az anyagokat, vagy egyesek a saját testükön hoznák be ezeket. Tehát, hogyha ilyen sokféle fenyegetettség van, akkor nincs hiteles megoldás talán. Fontos tudni, hogy melyek a legvalószerűbb dolgok, amelyek bekövetkezhetnek, amelyeket meg kell tudnunk előzni. És aztán Sátfield úrhoz intézem a következő észrevételt. Jó volt az elezmény, elemzés. Ugye most kést használnak, vagy kamionnal ütik el az embereket, Ön ugyan teljes arzenáról beszélt, úgymond, melyek a leg hasonlóbbak, legkönnyebben alkalmazhatók akár a kés, akár egy furgon, melyek azok a szerek, amelyek önök szerint, ön szerint ebből a CBR rendből legkönnyebben használhatóak a terroristák számára. A második előadó előadás nagyon strukturált volt, nagyon fontos a megelőzés területe. A, a gyenge jelek a gyenge jelzésekről beszélt. Hát minden jelzés fontos. Milyen módszertant lehet alkalmazni a jelzések tekintetében? Az utolsó előadó. Ugye itt minden anyagra egy külön fellépést kell kialakítani? amely esetlegesen fenyegetést lehet, jelenthet, akkor mennyi ilyen felépésre van szükség, ki valósíthatja ezeket meg? Hát szerintem ez egy őrületes munkát jelenthet akár. Köszönöm Gerard de Shatfield úr tud-e válaszolni az első kérdésre, aztán átadom a szót a többi előadónak. Szintén korlátozott időben hiszen a kollégák egyelő feltételeket akarnak. Uh, the question. Köszönöm szépen a kérdést. Ha megnézzük, mi volna a megfelelője egy késnek vagy egy teherautónak a biológiai vegyi fegyvertámadás esetén, már láttunk olyan vegyi fegyvertámadásokat, ahol láttuk, hogy például peszticideket, rovarütószereket lehet akár vásárolni a boltokban. Ha pedig a biológiai fegyverekről beszélünk, a legvalószínűbb az antrax jellegű vegyületek használata, mert a technológia megvan, hogy ezeket fegyveré fordítsák. állami finanszírozott fegyver program volt ez. Régen ugyan, de hát a technológia megvan. Mindig vannak raktárkészletek ezekből. A másik, bármely jó makrobiológus, a mikrobiológus tudna a környezetből kivonni antraxot egy egyszerű fegyver formájában alkalmazható, nem is különösebben kifinomult laboratóriumi háttérrel. És a szintetikus biológia is egy elég riasztó kapacitás, vagy egy lehetőség, hiszen ott lehet szintetizálni vírusokat, nagyon gyorsan akár, olyan, olyan anyagból, amiket simán megvásárolhatnak boltokban, vagy akár postán meg lehet rendelni. Ez is elég riasztó. Voltak már biológiai fegyverként alkalmazható technológiák, ilyeneket még nem, mind, nem mindent alkalmazták, de a technológia rendelkezésre áll. bárányokra vonatkozó kérdés. Pour la question des moutons, je dirais que pratiquement tout existe. A bárányokat illetően gyakorlatilag minden létezik az Európai Unió szintjén. Vészjelzési hálózatok, amelyek nagyon rendszeresen átadják ezeket az információkat. Ezek léteznek, csak hogy elkülönülten, nincs fókuszpontjuk gyakran. Az VRS hálózat, vagy van egy hálózat, amely az állatbetegségek, vagy az élelmiszerekkel kapcsolatos, vagy egy olyan hálózat, amely az Európolhoz kapcsolódik, tehát a rendőrséghez. Tehát amit meg lehet erősíteni az az, hogy ezen vészjelző mechanizmusok vagy rendszerek egy fókuszpontra irányuljanak, és egy vagy két operátor, akik szakképzettséggel rendelkeznek, azok képesek legyenek összekapcsolásokat végrehajtani, hogyha erre szükség van. És itt nem csupán a CBRN terrorizmus fontos, hanem ez természet természetes vagy természeti jellegű, akár járványszerű események esetében is hasznos lehet, hogy információkat adjon, és jelzéseket, amelyek a válasz anticipálásra teszik lehetővé. Tehát ez, ezek komponensek már léteznek, ezek elfog, elengedhetlenek, csak össze kell őket kapcsolni. Elnök Leonel úrhoz is intézett kérdés egy ideális világban jó lenne, hogyha a tanulmány lenne minden egyes termékről, és arról, hogy mit lehet ezekből előállítani, mint ahogyan kollégája röviden elmondta a szintetikus biológia területéről. Lehet ezt ö, ö, sorrendbe vagy rangsorba helyezni ezeket az anyagokat, lehet-e konkrét ö, útvonalakat, útirányokat találni? Ez volt az a kérdés, amit Gerard Döpre feltett looked at me for answering that one. Um... Rám nézett a kollega, hogy én válaszoljak rá. Köszönöm szépen a kérdést. Értem, hogy eh, mi a kérdésnek a eh, célja, hogy eh, bürokratikus nehézségei vannak a cselekvési tervnek, azonban az a probléma, hogy ezek az ágensek, ezek a, az anyagok, ezek mind eltérőek, másféleképpen működnek, és más a hatásuk. Tehát attól függően, hogy ki mit használ, vagy a terrorista mit használ, teljesen más a hatása. Az előző előadó beszélt arról, hogy hogyan lehet a mentő alakulatok egészségét megőrizni Eh, amennyiben konkrétan arra az anyagra vonatkozóan nincsenek védelmi intézkedések, akkor valójában nem tudjuk eh, megvédeni a eh, mentő alakulatokat. És ráadásul ugye egy ilyen esetben a reakciónak nagyon gyorsnak kell lennie. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha már a támadás előtt ott van a terv, hogy mit kell tenni, mert különben, amikor bekövetkezik a támadás, akkor kapkodni lehet, a válaszadás területén. Ebben az esetben előfordulhat, hogy lassul a válasz, több lesz az áldozat, és esetleg a veszély is növekszik. Én értem, hogy van egy egyensúlyi helyzet, ugye költségek, bürokratikus hatékonyság, stb., de amennyiben nincsenek ilyen válaszok, egyes ágensekre lebontott válaszok, akkor az kockázatokat jelenthet. Jeffrey Van Orden következik. Köszönöm, elnök asszony. Egy ilyen jellegű vitánál ugye mindig arra kell odafigyelni, hogy ne adjunk ötleteket az embereknek. Eh, tudom, hogy amiről most itt beszélünk, az eh, tulajdonképpen végül is kikerül eh, a parlamentből, de arra oda kell figyelni, hogy ne gondolja valaki azt, hogy ez milyen ötlet, milyen jó ötlet már. Ez az ilyen meghallgatásoknak a veszélye. A másik dolog, az Európai Unióban e, gyakran az a, az érzés, hogy ha az EU nem tesz semmit, akkor semmi nem történik. A nagy tagállamokban azonban vannak jól kidolgozott cselekvési tervek, ilyen lehetőségekre, eshetőségekre, tehát nem akarnám azt a jelzést küldeni, hogy nem vagyunk felkészülve arra, hogyha valamilyen támadást indítanak, mert valójában elég sok előkészületet tettek az egyes tagállamokban, tehát ezt eh, az Európai Unió nem válasz minden problémára. Az Európai Unió természetesen segíthet eh, például a gyors információ cserében, és ez egy nagyon fontos cselekvési terület lenne, különös tekintettel arra, hogyha egy nagyon speciális vagy szokatlan jellegű támadás következik be, amelyre vonatkozó információkat nyilván minél hamarabb kellene terjeszteni a tagállamok között az információkat. Egy dolog, az első háború, öbölháború előtt ugye tudtuk, hogy Saddam Hussein akart egy atomfegyver programot csinálni az első atomháború előtt. Az Egyesült Királyságban atomfizikát tanult egy csomó iraki diák akkoriban. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ki mit tanul most a jelenlegi, jelenleg az egyetemeinken. La question, euh, Geoffrey s'adressait... Geoffrey ön szerint ki tud válaszolni erre a kérdésre? Ah non, on peut pas faire les cinq. Alors, Ou bien, est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Van-e valakinek válasza erre a kérdésre? Ami egy egyszerű kérdés, de lehet, hogy időigényes végigjárni az egyetemeken. Az én hazámban például inkább most tilt tiltakoznak és nem tanulnak. Lehet, hogy Franciaország ebből a szempontból kivétel. Nem tudom, tudja valaki, hogy hány diák és honnan tanulja ezeket a tárgyakat. Lehet, hogy ez egy vicc kérdés volt, nem? Merci. Köszönjük. Megpróbáljuk megtalálni a kérdések, a választ eh, Leticiával. Katerina Kinicsinek adom meg a szót. Grazie, grazie. Köszönöm. Köszönöm ezeket a prezentációkat elég aggasztó forgatókönyveket vázolnak ezek fel, különösen azok szemére, mint mi, akik azon dolgozunk, hogy egyfajta megelőzést dolgozzunk ki, nem csupán jogalkotási szinten. Három pontos kérdést szeretnék feltenni. Az első Szenikson doktornak, aki az ellenőrzésekről szólt az anyagok szállítására vonatkozóan, ugye nagyon sokféle anyagról van szó, és ugye fejlődik ez az egész terület, a vegyi fegyverek szempontjából ugye mindig új és újak jönhetnek létre. Tehát az információcsere, amire ön utalt, bizonyosan fontos szempont, azonban hogyan lehet az ellenőrzéseket megvalósítani a határokon közvetlenebb módon az ilyenfajta anyagokra, ágensekre vonatkozóan. És ehhez gyorsan kapcsolok egy másik kérdést a harmadik csoporthoz. Ugye szóltak önök arról, hogy valaki a saját testén szállítson ilyen anyagokat, de azt hiszem vannak más lehetőségek is. Így például az, hogy egy adott személy meg fertőzött személy, ő az utazása révén például fertőzéseket, járványokat terjeszthet, válthat ki. Ez egy kérdés, ami az elsőhöz kapcsolódik. Ön utalt annak a szükségességére, és én ezzel egyetértek. Szerintem a bizottságot ösztönözni kell ebben az irányban. Tehát a tagállamok megpróbálnak megfelelő módon felszerelkezni, ugye, hogyha oltóanyagokat, gyógyszereket és egyebeket szállítanak, fontos a kísérő személyzet, akik ezeket biztosítják, ugyanakkor bizonyos anyagok szállítása igencsak bonyolult lehet. Ezen gyógyszereknek van-e időtartamok, élettartamok, a készleteket meg kell -e újítani? Aztán fontos védeni azokat is, akik beavatkoznak ezen esetekben, hiszen lehetnek betegségek, ugye nekem nincs tudományos szakértelme, ez, szakértelmem ezeket illetően, de lehetséges az, hogy néhány nap múlva jelennek meg betegség a fertőzöttségtől kezdve. Hogyan lehet tehát beavatkozni megelőző módon azok esetében, akik ellátják a beteg személyeket, tehát a szakemberek, hogy védve legyenek a baktériumoktól, vírusoktól? Köszönöm. Elnök, köszönöm, kedves kollégák! Három pontos kérdés hangzott el. Első, Nixon úrhoz az ellenőrzések tárgyában. Öni a szó. Köszönöm. Ez egy igencsak összetett kérdés. Tegyünk különbséget a nukleáris radiológiai terület között, ahol is vannak megoldások, amiket még lehet ugye javítani, de már eléggé működőképesek és a biológiai vegyi terület között, ahol is nagyon sok filágens létezik. A vegyi területen specifikus jellemzőkkel rendelkező ágensek léteznek, ezek felderítése, azonosítása nehéz, tehát először tudni kell, hogy egyáltalán milyen anyagról van szó, illetve azt, hogy fel lehet deríteni, és utána el kell dönteni, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani. Nagy kihívások ezek technológiai szempontból, és ezért összpontosítunk bizonyos számú kritikusként azonosított ágensre jelenleg, mert ezen technikai szempontokat a fenyegetettség és a hírszerzés ismereteivel is összhangba kell hozni. Köszönöm. A második kérdést illetően nem tudom, hogy Leonard vagy Knauert úr tud válaszolni. A személyeken szállított termi anyagok kapcsán, akik aztán ezeket elterjesztik. Well, remélem, hogy tudok válaszolni rá. Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, helyesen mutatott rá, hogy szíberen anyagokat lehet a testen szállítani. Az első hozzászóló is utalt ennek a lehetőségére, és egy fertőzött személy aztán belépett az Európai Unióba, testén hordozva a fertőző anyagot. Fontos tehát, hogy ezt korai szakaszban már beazonosítassuk, és gyorsan válaszolni tudjunk ilyen helyzetekre. és pontos, precíz terveink legyenek az egyes anyagcsoportokra, amelyek ágensként okozhatják ezeket a fertőzéseket viszonylag gyors válaszadási időn belül. Shutfield úr következik. Készletek kérdését illetően, amelyek esetleg egy idő után már nem hatnak, nem hatékonyak. Az első dolog ezzel kapcsolatban a fő fenyegetésekre, amelyeket megvizettünk. vannak rendelkezésre álló ellenintézkedések már most is, fegyi anyagok, ellenanyagai, oltóanyagok formájában, antraxra és egész immunterápiás kezelések. De vannak ugyan jó ellenintézkedések és ellenanyagok, ám azért arra is gondolni kell, hogy megfelelő mennyiséget tartalékoljunk ezekből, és raktározzunk ezekből. Amikor arról esik szó, hogy fel tudjuk-e fedni ezeket, ez érdekes kérdés, mert igazuk van. Ha a támadást nem észleltük, akkor felléphetnek szimptomák több nappal később, és nem is tudjuk még, és akkor sem tudjuk még, hogy támadás történt, és az orv, az orvos mondjuk influenzaként fogja diagnosztizálni, tehát ide ide beltelik, mire észleli a rendszer a, a támadást. Vannak utólag beadható oltóanyagok is, ezek is nyújtanak védelmet, és a antibiotikum is alkalmazhatóak, hogyha a kórokozó baktérium. Úgyhogy vannak jó, ahogy a hozzászóló is mondta, vannak jó felkészültségi tervek, ám a tagállamokban ezek különféle szinteken vannak, mert más és más módon látják az egyes tagállamok a fenyegetettség mértékét és miben létét. Továbbra is van azonban hiány abban, hogy mennyiben tudunk az összes forgatókönyvre raktárkészleteket képezni. Persze ez pénzbe kerül, van egy oltás ellenes lobby is, úgyhogy például antrax veszélyt, vagy vagy a himlő a problémát, ha megfelelő oltóanyagot halmozunk föl, tulajdonképpen kezeltük a, a, a problémát. Hát kép, készség, hogy képe, kérdés, hogy mennyire van készség ilyen felhalmozásra. Sokszor inkább akkor kezdik el a felhalmozást, hogyha már megtörtént a támadás. Az oltóanyagok általában 3-4 évig maradnak hatásosak. Az istámokban egy rotációs alapon frissítik a raktárállományt, és a, a raktár készleteket mindenféle területen használják. Elsőben első válaszadásra. Ám bárkit, akit beküldünk személyzetként, vagy segítségnyújtásként, akár kórházakban fenntartandó a struktúrát, legalább azok a személyek, akiket első körben bevetünk, megfelelő védelmet kapjanak. És ez, ezt elég gyorsan meg lehet szervezni, nagy előrelépés volna. Visszatérve az amerikai példához, tehát ők rotációs alapon frissítik a, a, ezeket az oltóanyagokat, csak és ebben a hadsereg is használja őket, tehát több célúak a, a raktárak. Polgárvédelemre áldozatok vagy a segítségnyújtó csapatok ellátására, de a, a hadsereg katonáit is beolthatják, vagy elláthatják ezekkel, hogyha veszélyes területre lépnek be. Mm. Bogdan Drozsevszki következik. Annyi a szó. Nagyon köszönöm mindenkinek. Köszönetet mondok mindenkinek. Jó magam, általában nagyon pessimista vagyok azt illetően, hogy hogyan lehet védekezni az ilyenfajta fenyegetésekkel szemben. A következőt szeretném elmondani. Az információkból, amelyeket az Európai Parlament kapott, az világlik ki, hogy például a ö, VTC elleni támadást is el lehetett volna kerülni, hogy az FBI információkat felhasználtak volna. Ezen kívül a krim ellen támadásokat is el lehetett volna kerülni, hogyha a titkosszolgálatok információit összegyűjtik, összekapcsolják. Együtt működnek, ez lenne a kérdésem. A veszélyeket, illetően a különböző szinteken leülnek -e egy közös tárgyalóasztalhoz ezek a különböző szinten dolgozó munkatársak, vagy vannak olyan információk, amik nem jutnak el a megfelelő helyekre, noha nagyon fontosak az a biztonságunk szempontjából. Van-e tehát egyetlen cím, amihez összefut az összes szükséges információ? Aztán a második kérdésem. Az információk, amiket önök átadtak nekünk, ezek elégséges forrást jelentenek ahhoz, hogy a vész jelzőrendszer működhessen. Ugye vannak nagy események, mint például az olimpiai játékok, világbajnokságok, nagy stadionokban, sok-sok ember részvételével. Természetesen itt nincs probléma, de itt például a koncertek vagy a futball meccsek esetében hogyan lehet védekezni, hogyha valaki például másfél kiló antraxszal vagy hasonló szerrel az emberek közé vegyül, hogyha akár drónon ö, szállítják ö, ö, az anyagokat. Ez Chatfield úrhoz irányul ez a kérdés, hogy hogyan lehet az alkalmazásnál, a használatnál ellenőrzéseket foganatosítani bizonyos biológiai anyagok esetében, amelyek amiket esetleg nem maguk alatt, a rendezvények alatt vetnek be. Tehát dolgoznak-e a nagy rendezvények szervezőivel e tekintetben, adnak-e nekik tanácsokat például, és konkrét kérdés, hogyan lehet az ilyenfajta eszközök alkalmazását elkerülni? Hogy valóban elkerülhető legyen, hogy az a 10-20 ezer ember, aki az adott eseményen áldozattá válhat, azonnal ellátható legyen, ha mégis bekövetkezik az esemény. Mi itt a terrorizmussal foglalkozó különleges bizottság vagyunk. A terrorista támadások esetében egy tehetséges mikrobiológust is felhasználhatnak egyesek, aki mondjuk depressziósá vált az elmúlt években. Tehát itt az ő munkája tárgyáról van szó, amelyet egyszer, egyszer csak az emberiség ellen fordíthat. Van e, ellenőrzés azon személyek vonatkozásában, akik ezen laborokban dolgoznak, vannak-e megfelelő eljárások, például a munkaterhelés, a munkanyomás, a nehézségek vizsgálatát illetően, amelyek más területeket is vizsgálnak, amelyek esetleg súlyos problémákhoz vezetnének. Nincs sok időm, ezért ezen kérdésekre összpontosítanék csupán. Azt hiszem, hogy szakbizottságként egyfajta pedagógiai kihívások előtt állunk, és ezeket is kezelnünk kell, hiszen a fenyegetettséghez mindenképp megelőzés is tartozik. Elnök, köszönöm, kedves kollégák! Három kérdés hangzott el. Ugye kérdés az, hogy egyes depresszióval küzdő használta rossz célokra a munkáját, olyan helyeken, ahol esetleg nagyon sok ember fordul elő, ilyen fenyegetettségek lehetnek. Ez három nagyon pertinens kérdés. Át is adom önöknek a szót. Ezek általános kérdések voltak, amik elhangzottak. Mindenkit arra kérek, hogy nagyon tömören fogalmazzon mert amúgy sem tudjuk most azonnal megoldani a kérdéseket a válaszok révén. Tessék, önni a szó, Shatfield úr. Yeah, thank you. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Nagyon nehéz válaszolni ezekre is, mert a nyilvános helyek védelme, stadionok védelme például, ahol nagy számú ember gyűlik össze, és ezeken a helyeken észrevenni, különös tekintettel a biológiai fegyverekre, amelyeket esetleg eh, bevisznek ezekre a területekre. Itt igazándiból, ha már nem adunk mindenkinek oltást, ami egyébként egy bizonyos esetekben, bizonyos esetekben lehetséges lenne, hogyha, hogyha ezt nem tesszük, akkor valójában az ellenintézkedések hatékonyságával lehet E, valamit kezdeni, e, és e, utólag kezelni azokat az embereket, akiket érintette a fertőzés. Ezt tudom csak mondani, nem tudom, hogy ami a felderítést illeti, ott a többi szakértő esetleg hozzá tud ehhez tenni valamit. Ami a laboratóriumi munkavállalókat illeti, hát fogalmam sincs. Azt gondolom, hogy a laboratóriumi alkalmazottaknak a mentál egészségét eh, nem monitorozzák. Nyilvánvaló, hogy eh, azok az emberek, akik ilyen anyagokkal dolgoznak, valószínűleg nagyon komoly kiképzés után tehetik csak meg, és eh, a maga a létesítmény is úgy van kialakítva, hogy az védett legyen és valószínűleg odafigyelnek ezekre a dolgozókra, laboratóriumi dolgozókra, de ennél többet nem tudok a témához szólni. Oui, peut-être... Euh, igen, akkor csak nagyon gyorsan. Találkozunk-e különböző tagállamok szakértői? Igen a tagállami munkákhoz tartoznak a bilaterális, trilaterális nemzetközi vonatkozások. Találkozunk az Európai Unióban is, eh, a CBRN tanácsadó eh, csoportban, amely eh, egyébként elég aktív. Lehet -e ennél még többet csinálni, persze mindig lehet jobban csinálni a dolgokat, de valójában ez az együttműködés már létezik az együttműködés a sporteseményekkel kapcsolatban. Valóban vannak CNRB, CBRN intézkedések, illetve intézkedési tervek, amelyek ki vannak dolgozva a legnagyobb ilyen eseményekre. A klasszikus terrortámadásoknál is van ilyen. A különböző partnereink eh, nyilván e, e, ezzel is eh, foglalkoznak. Ami pedig a laboratóriumi személyzetet illeti, nyilván odafigyelnek az alkalmazottakra, és főleg azokra, amelyek nagyon érzékeny területeken dolgoznak. Nyilván ilyen felügyeleti rendszer az nem lehet százszázalékosan hatékony, de E, van erőfeszítés, amely arra irányul, hogy ne legyenek olyan esetek, amikor e, maga a kutató jelent veszélyforrást. Ami pedig e, az általános felvetést illeti, optimizmus, kis pessimizmus van bennünk. Volt voltak kismértékű támadások, CBRN támadások, e, de mégis valamennyire optimistának kell lenni, mert különben az ember abba hagyná ezt a munkát. Amikor egy ilyen nagy esemény történik, akkor nyilván azt a szaktudást kell felhasználni, amelyen 20 éven keresztül dolgoztunk. E, nyilván itt nem arról van szó, hogy megakadályozzunk minden halálesetet, e, hanem arra, hogy egy ilyen nagyobb eseménynek a kihatását korlátozzuk. Köszönöm. Ami a laboratóriumi személyzetet illeti, nagyon heterogén a személyzet, a magas biztonságú vagy a nagy biztonságú személyzetnél erősen odafigyelnek a személyekre, kutatókra jobban, mint egy sima kórházi laboratórium személyzetére. Köszönöm. Bogdán kollégának volt egy nagyon konkrét kérdése is. Van-e egy egységes központ, vagy egy egyedi központ, ahova valaki egy polgár akár jelezhet valamilyen problémát. Én ezt is kihallottam a kérdésből, úgy látom, hogy nincs. Európai szinten nem hiszem, hogy van ilyen. Egyes országokban az állam hozott létre olyan struktúrát, amely alkalmas arra, hogy a beérkező információkat, főleg ha aggasztóak, akkor a legmagasabb döntéshozatali szintre fölvigye rögtön. Ezek szerintem elég jól működnek ezek a mechanizmusok, nyilván vannak diszfunkciói is, de a globális állami struktúra lehetővé teszi azt, hogy az információ az eljusson a megfelelő szintre. Köszönöm, Lénárt úr, Leonárd. Eh, nem tudom, ha egyáltalán szólni akarnak, vagy mind a ketten akarnak, önök döntik el. Nos, köszönöm. Köszönöm a kérdést. Nem tudom, mennyi tudom kiegészíteni az előző válaszokat, kivéve a, talán azt, hogy a mi szempontunkból vizsgálva, én, én inkább kutató vagyok, de a mi osztályunkon a délvelszi rendőrséggel szoros működünk, akik a brit biztonsági erőkkel vannak kapcsolatban, és ezáltal mi is beágyazódunk ezekbe az előkészületekbe, a, hely, a terepen való fel, támadásokra való felkészülés, és próbáljuk segíteni a prevenciós rendszerüket. Sokkal többet lehetne persze talán tenni Európai Unió szinten, és azok a vannak erre próbálkozások, ám, és ez ugye kívánatos is, de hogy kiegészítésként nem nagyon tudom többet mondani, nem tudok, mint előttem szólok erről. Nagyon köszönöm mindannyiójuknak ezeket a szenvedélyes ö, beszámolókat, és fontos az, hogy nem szabad ö, átadnunk magunknak, magunkat a pessimizmusnak, épp ellenkezőleg előre kell lépnünk, és hatékonynak kell lennünk ezen védelmet illetően azon fenyegetettséges szemben, amely nagyon gyorsan fejlődik, és nagyon sok veszélyt rejt magában. Mind az öt előadónak köszönöm tehát, és Ragazzi professzort szólítom, aki a workshop második részében fogja előadni az anyagát. Persze önök is maradhatnak, ha óhatják. Donc euh, passons euh, au point qui concerne la... Nézzük meg tehát a tanulmányt, euh, melynek tárgya a külföldi harcosok visszatérésének euh, kezelése illetve az ezzel kapcsolatos megáll, megközelítések a tagállamokban a külföldi harcosok témaköre az összesülésünkön vörös fonálként húzódik végig. Ezt a tanulmányt az Európai Parlament rendelte meg. A kutatási szolgálat ugye a koordinátorok bizonyosan emlékeznek arra, hogy mindez a bizottság kérésére történt. A tanulmány áttekintést biztosít a külföldi harcosok Európába való visszatéréséről, illetve arról, hogy az egyes európai tagállamok hogyan reagálnak erre a fenyegetésre. Különböző megközelítések léteznek itt tehát országonként, és ez egy nagyon fontos hozzájárulás munkáinkhoz, elemzéseinkhez, közös gondolkodásunkhoz. Az, a terrorizmus ellenes irányelv meghatározza, hogy terrorista célú utazás az már önmagában egy büntető ö, jogi szabálysértés, és azok a személyek, akik elkövették ezt a szabálysértést, azok az igazságszolgáltatás ö, alá vonandók, amikor visszatérnek. Ez persze egy nagyon összetett és nagyon nehéz kérdés. Vegyük csak például a gyermekek helyzetét, ez felvetődött már a délutáni ülésünkön is, illetve a bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok kérdését, mely bűncselekményeket külföldön követték el. Nagyon különböző kezelésmódok a, ö, vannak az egyes tagállamokban. Ugye miután ezen külföldi harcosok bekerültek a börtönökbe az igazság szolgáltatás munkája után, hogy hogyan kezeljék őket a börtönökben, illetve a börtön elhagyása után. Ö, Ugye itt láthatjuk a számadatokat, a külföldi harcosok börtönből való kikerülését, illetve miután ők ott letöltötték ott büntetésüket. Köszönöm Francesco Ragazzinak. Ön a Leideni Egyetem adjunktusa Hollandiában. Üdvözlöm Önt ezen szakbizottság valamennyi tagja nevében, és köszönöm, hogy bemutatja most itt munkáját Ön az európai biztonság szakértője, különösen a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a radikalizáció megelőzésének szakértője is. Rendszeresen együttműködik az európai intézményekkel, és ön fiatal kora ellenére már az Európa Tanács szakértője is volt, a fogvatartási intézetek kapcsán a szélsőséges radikalizáció megelőzése tárgyában. A szenátus, a francia szenátus is konzultált önnel biztonsággal összefüggő kérdésekben, valamint Hollandiában a terrorizmus ellenes szolgálatok. Kis késedelemben vagyunk, de ez nem változtat semmin általában. 15 percben szólhat. Ezt kérem, hogy használja a prezentációra, és aztán kez, következzék a kérdés-felelet forduló a kollégák részvételével önni a szó. J'utilise ce, ce micro-là Les deux. Les deux. D'accord. Voilà. Merci, euh, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nagyon köszönöm, elnök asszony, az ön országa egyben az enyém is hiszen én olasz-francia vagyok. Nagyon köszönöm ezt a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom itt ezt a jelentést. Társ jelentés vagy jelentéstevő vagy George Wamsley-val együtt ezen anyagot illetően, ő is tanácsokkal szolgált a jelentés elkészítésében. Angolul fogok majd szólni a prezentáció bemutatásakor, de persze a kérdésekre franciául is válaszolok majd, ha szükséges. Uh, very much. Köszönöm tehát uh, még egyszer uh, ezt a meghívást. Um, ez a jelentés um, kicsit eltér a korábbi jelentésektől, amelyekre korábban felkértek, mert um, Ez egy áttekintés, és egy helyen akartuk az adatokat összeszedni, és a különböző gyakorlatokat is, és itt a kihívásokkal is kell foglalkozni, és azt, hogy mi, azzal is, hogy milyen gondolkodás zajlik ebben a témában. Először is szeretném eh, a jelenséget magát eh, ismertetni. Tudjuk azt, hogy eh, jelenleg olyan 5-6 ezer emberről van szó, akik Szíriába utaztak Európából, és ezzel kapcsolatban a szemben az előrejelzésekkel viszonylag kevesen tértek vissza Szíriából. Valójában két hullám volt, a nagy részük a visszatérőknek 2013-14-ben tért vissza, tehát eh, a kalifátus eh, kikiáltása előtt, és 2015 elején volt még egy másik hullám. Tehát úgy tudjuk, eh, hogy körülbelül 1000-1200 ember már visszatért, ezek főleg korábban, már évekkel ezelőtt jöttek vissza. Látjuk, hogy az EU tagállamaiban a helyzet egyiktől a másik, egyik és másik között igencsak eltér. Franciaország például 1900 terrorista harcossal számol, az Egyesült Királyság és Németország körülbelül nagyságrendileg ezer terroristáról tud. A visszatért kiképzett fegyveresek eh, aránya azonban más. Például Dániában majdnem 50% visszatért, eh, Franciaországban viszont csak 12% tért vissza ezekből a terrorista harcosokból. Tehát elég nagy az eltérés a tagállamok között már az érintett személyek számát illetően is, illetve a visszatértek arányát illetően is. Van egy nagy kérdőjel a számokon túlmenően, azzal kapcsolatban, hogy hány gyerekről van szó ugyanis voltak olyan családok, amelyek eleve a gyerekekkel utaztak Szíriában, és voltak olyanok, olyan gyerekek is, a, a, akik ténylegesen ott születtek Irakban és Szíriában, amelyet a terroristák uraltak azokon a területeken. Nagyon nehéz ezekről a számokról tudni adatokat, csak becsüléseket tudunk megfogalmazni. Nagyon hiányos információkból kell dolgoznunk, de azt sejtjük, hogy kb. 460 olyan személyről lehet szó, akik Franciaországgal rendelkeznek kapcsolatokkal, 80 Hollandiából és 50 az Egyesült Királyságból. Látjuk azt érdekességként, hogy a 6 év alatti gyerekeknek milyen aránya van. 75% Belgium esetében, a belga terroristák esetében, e, a 9 év, alatti, 9 év fölöttiek e, aránya 20% körüli a holland e, állampolgárságú gyerekek vonatkozásában. Kevés adatunk van, tehát a Human Rights Watch szervezet képviselője járt Törökországban, illetve Szíriában, és azt mondta, hogy a gyerekek nagy része az 5-6 évnél fiatalabb. Tehát itt, amikor gyerekekről beszélünk, akkor igen, fiatal gyerekekről beszélünk. Egy másik kérdés, amit feltettek nekem, mielőtt elkészítettem ezt a, az előadást, az az volt, hogy mi volt a szerepük, és milyen motivációjuk volt eh, ezeknek a terrorista harcosoknak. az általános vitában, ugye foreign fightersnek hívják angolul ezeket a személyeket, mi inkább a távozók és visszaérkezők eh, ről beszélünk, az pont azért, hogy el akarjuk kerülni a terroristának minősítést, addig, amíg bírósági ítélet ilyen értelemben nem bélyegzi meg ezeket a személyeket. A visszatérő személyek azok nagyon sokféle szerepben fordultak meg a, az iszlám állam különböző struktúráiban. Voltak, akik harcoltak, de voltak orvosok is köztük, szakácsok vagy vallási személyek különböző kapacitásban az iszlám államon belül, és különböző szerepeket töltöttek be. A nők általában támogató szerepet kaptak, illetve a következő generáció, a következő harcosok generációjának a megszülése volt az ő feladatuk. A, a kutatásaink azt mutatják, hogy a nők körében is lehetett olyan, aki harcolt, vagy aktívabb szerepet játszott. Tudjuk, hogy a gyerekeket is akár már kilenc évesen fegyveres harcra is használták, fegyvert adtak a kezükben, és éppen ezért kilenc éves kor fölötti gyerekeket tekinti esetleg potenciális veszélynek a az, az európai államok többsége, e, és a lányok körében is előfordult, hogy 9 éves lányokat adtak férjhez. Látjuk tehát e, a motivációknál is, hogy sokféle motiváció van. Egyrészt vannak a meggyőződéses harcosok, akik hisznek az ügyben, de azt is tudjuk, hogy voltak olyan személyek, akik Szíriába utaztak, mindössze, és aztán nagyon hamar csalódtak abban, amit ott láttak, és aztán próbáltak onnan elmenni, de fogva tartották őket. Tehát sokféle szeméről van itt szó, sokféle magatartásról, sokféle hozzáállásról. Éppen ezért a megközelítések is eltérőek kell, hogy legyenek. Az első gondolat természetesen az, hogy hogyan lehet a biztonságot garantálni, és ez nagyon legitim kérdés. De különösen a nők esetében a humanitárius megfontolások is eh, fontosak eh, kell, hogy legyenek. Eh, itt európai polgárokról, potenciális európai polgárokról van szó, az ő jólétük miatt is aggódnunk kell. Mit tettek az Európai Unió tagállamai annak érdekében, hogy reagáljanak erre a problémára. Látjuk azt, hogy a tagállamok szakpolitikai konvergálnak, az ENSZ biztonsági tanácsának 2178-as határozata, illetve egy ENSZ irány, egy EU-s irányelv nyomán is. Azt látjuk azonban, hogy a tagállamok már elfogadták azokat a jogszabályokat, amelyeket az ENSZ határozat előír számukra, tehát látjuk, hogy konvergálnak a, az állami politikai fellépések. Látjuk azt, hogy az administratív intézkedések is egyre szigorúabbakká válnak. Itt gondolunk arra is persze, hogy büntetőjogi eljárások is indulnak, ugyanakkor van állampolgárság megvonás, mozgáskorlátozás, elkobzása az útleveleknek, azért, hogy ne tudjanak, ne tudjanak utazni, a kényszerlakhely kijelölése, és ilyen intézkedések, amelyekhez nincs, nincs szükség annyi bizonyítékra, mint egy büntetőjogi eljárásra. Egyre inkább ezek az administratív intézkedések elterjednek. Ami a büntetőeljárásokat illeti, ott léteznek a távol létükben lezajlott, lefolytatott eljárások is, jó néhány országban. A vádlott távol létében megtartott tárgyalás egy néhány országra jellemző az államok próbálják természetesen a bizonyítékgyűjtést felgyorsítani akkor, amikor már elfogják ezeket a személyeket. Vannak viták a, ezekben az esetekben a tisztességes eljárással kapcsolatban. Németország például a távollétükben megtartott, távollétében, az ember távollétében elkezdett büntető eljárást nem engedi meg. Az, egy újdonság az az, hogy a bűncselekményeket nem az Európai Unió területén követték el. A Facebook, YouTube bizonyítékok felhasználása egy újdonság, és egyes büntetőeljárásoknál még harctéri bizonyítékokat is felhasználnak, ezeket tipikusan az amerikaiak gyűjtötték össze, és aztán átadták az adott tagállam hatóságának. A tagállamok többféleképpen reagálnak erre, van olyan tagállam, ahol ez a fajta bizonyíték engedélyezett, más tagállamokban viszont nem engedélyezik, mert nem tartják tisztának ezeket a bizonyítékokat. A tárolás utáni szakaszban és a fogvatartás során a legutóbbi támadás sorozat előtt az általános módszertan oda vezetett, hogy úgy szétszórták a foglyokat a börtönökben, akiket a radikalizáció vagy terrorizmusra érintettség miatt fogtak el. Egyre inkább látjuk azt, hogy inkább egy elszigetelési modellt alkalmaznak, nem keverik más rabokkal, Hollandiában vagy Franciaországban, külön tartják ezeket a foglyokat az értékelés során, és a radikalizáció gyanújával érintett, vagy a terrorizmus vádakkal illetett személyeket külön tartják fogva. Az a preventív modell, amely az úgynevezett puha módszertant kíséri, amelyet Hollandiában, a Britániában, dolgoztak ki, amelyet 2013-14-ig nagyon erősen tagadtak Franciaország részéről, aztán már nem annyira, rendvédelmi alapú intézkedéseket kézek kézben vezettek be. Ezeket általában alternatívéként alkalmazzák a rendvédelmi intézkedésekkel szemben, holott inkább komplementerek, mint most látjuk. Sokszor, amikor nem elég a bizonyíték, a, a vádemeléshez, akkor is lehet adminisztratív intézkedéseket hozni, vagy a bírósági tárgyalás utáni szakaszban, vagy a próbaidő során, vagy a börtön a fogvatartási igazgatás részéről különféle rehabilitációs folyamatok indulhatnak, különösen a terrorizmus eh, dedikált programokban. A gyermekkorban visszatérők körében viszont különös nehézséget jelent az, hogy megtaláljuk a rendszerszerű módszertant arra, hogy kezeljük a kérdést. A legtöbb esetben egy általános igazságügyi eljárást alkalmaznak, és általában a, a ifjúkorú elkövetők intézményei beitalják őket. Az intézmények szerepe és a megősett együttműködés, amely a külföldi uh, harcosok hazatérésből adott a, a, a radikalizációs awareness network, az Európol, Eurojust és a nemzetközi intézmények közötti együttműködés tekintetében szívesen válaszolok majd kérdésekre, de talán most átugrom ezeket, hogy időt nyerjünk, és talán a legrelevánsabb, a vita szempontból relevánsabb diára ugornék, a viták és ellenmondások című témára. Három vagy négy fő vitapont van itt. Az első, hogy vajon a külföldi harcosok, visszatér harcosok ellen vádat kell emelni, vagy sem. Szíriában vagy Irakban kell -e ezt megtenni, vagy itt az Európai Unióban. Az érv az amellett, hogy ott emelnek vádat, hogy ugye félnek attól, hogy visszatérve itt is elkövetnek Európában terrorista támadásokat és Irak és Szíria állami joga is, szuverén joga is az, hogy vádat emeljen. Különösen a kurd területeken Szíriában nincs jogi infrastruktúra, nincsenek ügyvédek a bíróságokon, hét egyszerű cikkből áll a terrorizmus ellenes jogszabály ott, a kurdok által felszabadult területek nem is igen szívesen küld, ugye nem igen küldik, szeretnék visszaküldeni ott tartani a, a, a, az elfogott személyeket, de európai részről sincs nagy étvágy ezek befogadására. A fogvatartás körülményei is problémásak, és egyes szakemberek rámutatok arra is, hogy megkönnyen megszökhetnek a fogvatartók itt, és ez biztonsági kockázat. Irakban más a helyzet némileg, de ott is fennáll az vannak kérdések, hogy megfelelő tisztességes bírósági eljárás van a lehetőség, és a terror ellenes törvény a, ütközik sokszor a, legá, a jogi normákkal, és a halálbüntetést is fennáll. Valamint a Human Rights Watch is felhívta figyelmet arra, hogy nem csak a vádlott jogai, de az áldozatok jogai sem érvényesülnek teljes mértékben a tisztességes bírósági eljárás tekintetében. Fogy az időm, de még egy percet, ha megengedik, beszélnék elnök asszony arról, hogy két másik pontról is beszéljek. A második egy ellenmondásos kérdés lehet, de nem vitatott európai körökben, és ez fontos, hogy felvessük. A jelenlegi preventív intézkedések, és rehabilitációs és mentoring programok nagyon súlyos kérdéseket vetnek fel az emberi jogi aktivisták és a muzulmán jogvédő csoportok között, hogy nem diszkriminálóak-e ezek az intézkedések, és nem okoznak-e több kárt, mint az a előnyemét esetleg ígérnek. Hiszen az intézkedések közül sok, főleg muszlimokat, muzulmánokat céloz meg, és e, olyan előfeltételeken alapul, miszerint az e, politikai erőszakhoz vezető út meghatározása viszonylag egyszerű és determinált modellekből eredezhető, miszerint egy vallási gyakorlat erőszakhoz vezethet. Tehát a szakértők körében is, meg az NGO körében is vannak súlyos agályok ezekkel az előfeltevésekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy vajon a radikalizációs awareness network körében miért nem veszik figyelembe ezeket miért nem tekint ezeket szakpolitikailag relevánsnak? És a harmadik pont, a gyerekek, a gyermekkorban visszatérőkkel szembeni elbánás, eljárás. Nyilvánvalóan vannak aggályok szerint, hogy gyermekek részt vehettek erőszakos cselekményekben, vagy maguk voltak alanyai ilyeneknek, és így vagy úgy, de biztonságpolitikai problémát jelent. Ugye nem nemzetközi kötelezettségek köt, kötelezik az aláíró feleket arra, hogy a gyermekeket elsősorban áldozatként tekintsék, még akkor is, ha tevékenyen részt vettek harci cselekményekben. És itt a, a gyermek kategória szegmentáció különféle korcsoportokra is felvett egy súlyos problémát, amelyet emberi jogi szervezetek vetettek fel, mi szerint milyen alapjogokat kaphatnak a gyermekek, miután őket elsősorban biztonságpolitikai kockázatnak tekintik az Európai Unió és a legtöbb tagállam, a gyermekeket már 9 éves korban terrorista adatbázisokban megengedi szerepeltetni. Itt tehát felmerülnek kérdések ezzel kapcsolatban. Még egy pont, amit nem fogok taglalni, ez pedig az administratív jogszabályok és intézkedések növelkedése, illetve a, a bizonyítási teherre vonatkozó időszak egyes joghatásokban, például Franciaországban egy rendkívüli jogszabály most már normává vált. Ezzel mindenféle kérdések felvetődtek. Abba hagyom itt, elnézést, hogy túl sokat beszéltem. Thank you very much. Merci beaucoup, euh, Dr. de cette... Nagyon köszönöm Ragazzi doktornak ezt a prezentációt. Elemzéshez a tanulmány eredményeit is bemutatja, valamint mint minden jó tanulmány felvezolja a kérdéseket, ellentmondásokat és a többi. Katerina Kinicsinek adom meg elsőként a szót, és ha egyetért vele, akkor a kérdésre azonnal a választ is meghallgatjuk majd. Nagyon kevés az időnk. Köszönöm, elnök asszony, mondja Katerina Kinicsi. Köszönöm, hogy bemutatta Ragazi úr a kutatásának eredményeit. Egy olyan témát érintett, ami nagyon fontos számomra, a kiskorúak problémája, hosszú évek óta dolgozom ezen, és itt az Európai Parlamentben is dolgozom ezen a témán. Ön beszélt a gyermekekről, bemutatván a helyzet összetettségét, a gyermekek életkorától függően is, ugye a kisgyermekekről is beszélt, 460 gyermek még Irakban és Szíriában van, említette, és aztán ott vannak a 9 éves vagy idősebb gyermekek, akik esetleg már katonai kiképzést kaptak, úgymond időzőjelben, és őket fenyegetésnek lehet tekinteni. Kérdésem, tehát, hogy ami a kisebb gyermekeket illeti, akik most is még Irakban vagy Szíriában vannak, vannak-e kezdeményezések a tagállamok részéről, hogy megfelelő intézkedéseket alkalmazanak ezen gyermekek visszatérését megkönnyítendő. A nagyobb gyermekek esetében, akik esetleg már a mi területünkön vannak, és akik esetleg fenyegetést jelenthetnek, milyen fajta támogatási intézkedéseket szentelnek nekik, hogy teljes újra beilleszkedésüket lehessen garantálni, illetve a trauma feloldását ugye Szerintem ők mindig áldozatok, ez nem az ő döntésük volt, hogy bizonyos fajta környezetekbe kerültek, vagy bizonyos módon kiképzésre kerültek. Aztán kérdés az, hogy milyen intézkedések léteznek ezen gyermekek újra beilleszkedését megkönnyítendő. És aztán még egy kérdés, a nőket illetően szintén összetett téma ez. Számukra sem döntés folyamánya ez, hogy egy adott családhoz tartoznak egy adott környezetben, van-e, vagy el lehet -e képzelni kezdeményezést, amely arra irányul, hogy a nőket kiragadják bizonyos fajta környezetekből, bizonyos fajta feltételek közül, hiszen gyakran ezek a nők egyben anyák is. Köszönöm. Allora, ecco. Eh, eh, allora, eh. Nos, nagyon is érvényes kérdések ezek, amelyeket feltettünk a partnereinknek a kutatás folyamán. Ahogyan gyorsan rámutattam a prezentációmban, és ami a kutatás eredménye is volt, illetve a párbeszéd eredménye a különböző tagállamok képviselőivel, jelenleg nincs nagy politikai szendék arra vonatkozóan, hogy visszatérésre bírjuk azokat, akik elmentek. Ugye itt nem csak felnőtt férfiakról beszélünk, hanem nőkről, gyermekekről is. Jelenleg a visszatérési intézkedések a kiskorúak vagy nők körében, hát mi nem találkoztunk ilyenekkel, amikor a tagállamok képviselőivel beszéltünk. A specifikus támogatási intézkedések, már ami a kiskorúak helyzetét illeti, Nos, ezek nemzeti szinten rendszer szerűen nem léteznek. Ugyanakkor ugye vannak olyan országok, ahol vannak, pszicho- tehát mindenképpen nemzeti szintű vagy helyi ö, szövetségi szintűek ezek a pszichológiai támogatási és a többi intézkedések, például Hollandiában vagy Németországban, és persze léteznek kezdeményezések a helyi önkormányzatok, szervezetek, különböző hatóságok együttműködésével, akik szakértelemmel rendelkeznek a kiskorúak tárgykörében, vagy a radikalizáció tárgykörében, hiszen itt ez egy olyan lehetséges helyzet, amikor segítségnyújtásra van szükség. Ugyanakkor európai szinten, vagy akár nemzeti szinten megközelítés, amely kifejezetten a kiskorúak helyzetére irányulna. Nos, ilyen nem létezik, miért nem láttunk. Sem a nők esetében. Amit viszont tapasztaltunk, az, az a tény, hogy még kezdetben az államügyészek főleg a felnőtt férfiakra összpontosítottak, most valahogy az érdeklődés homlokterébe kerülnek a nők is. Tehát ez az a trend, amit látunk módosulni. Katerina Kinicsi, Azért, mert megváltozott a nők szerepe, ők aktívabbá váltak, aktívabban részt vesznek az akciókban is? Válasz, vagy azért, mert megváltozott, vagy azért, mert az igazság szolgáltatási rendszer nézőpontja változott meg, ezt nehéz eldönteni. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm. Jerunen Elsz kap szót. Uh, thank, thank you very much, and thank you very much for your interesting... Uh... Köszönöm ezt az érdekes uh, előadást. Először akkor a számokra kérdeznék rá, a kvantitatív részére az analízisnek. Mennyire megbízhatóak ezek az adatok, és honnan szerzik ezeket mert lehet, hogy vannak olyan visszatért személyek is, akikről mi nem is tudunk. Vagy ezzel is foglalkoztak, ezt is belekalkulálták-e ebbe az elemzésbe. A másik dolog, hogy ön beszélt a biztonsági, illetve a humanitárius megközelítésről is. Nagyon nehéz téma ez, mint kutatás nyilván, de tud-e mondani valamit arról, hogy ezek milyen arányban kerülnek vegyítésre az egyes tagállamokban, és hogy a hatékonyságuk milyen. És noha tudom, hogy a kutatásának nem volt tárgya, de jó lenne megnézni az Európai Unión kívüli országokat is a jelenlegi események fényében Indonéziára lenne érdemes odafigyelni, ahova nagyon sok terrorista tért vissza, és az indonéz kormány ezek segítségével tudta bemutatni azt, hogy milyen iszonyú szervezet volt ez a kalifátus. Ugyanakkor a múlt heti szarabajai támadásokat és egy olyan család hajtotta végre, amely Szíriából tért vissza, és 9-10 éves gyerekek vettek részt ebben a támadásban én biztos vagyok benne, hogy az indonéziai támadásoknak az európai politikára is lesz kihatásuk, ami a visszatérő gyerekek megítélését, vagy családok megítélését illeti, mert nagyon sok kormányt ejthetett rémületbe ez, a, ez az akció. Nem tudom, hogy ezek a legfrissebb események milyen módon jelenhetnek meg, vagy fognak majd megjelenni az Európai Unió jövőbeni politikájában. Thank you very much for this uh, uh, very... Köszönöm ezt a fontos uh, kérdést. Ami a számokat illeti, azok tényleg fontosak, és teljesen megbízhatatlanok. Tehát ezt, ezt érdemes elismerni. A jelentésben is fekete-fehéren leírjuk, hogy vannak olyan a számok, amelyek például a titkos szolgálatok adataira hivatkozva lettek leírva. Na most őnekik van egy bizonyos érdekük, hogy a fűződik ahhoz, hogy számokat mondjanak be. De nem biztos, hogy ezek megbízhatóak. Mi Ebben az esetben nyilvánvalóan nem tudjuk eh, leigazoltatni a számokat, már pedig tudósokként szeretnénk ugye többszörösen ellenőrizni dolgokat, nem tudjuk igazolni a forrásokat. Bizonyos olyan jelentéseket is eh, felhasználtunk, amelyet eh, a holland ICCT, a büntetőbíróság kutatói hoztak létre, illetve végeztek el, illetve a különböző olyan központok, amelyek kapcsolódnak a kémelhárító szolgálatokhoz, de általában bevallják azt, hogy itt igazándiból becslésekről vagy nagyságrendekről van csak szó, és nem annyira pontos adatokról. A helyzet természetéből fakadóan nyilván ezt kéne javítani. A második kérdése megint csak érinti a problémának a legfontosabb elemét vagyis hogy milyen egyensúlyi helyzetet kell találnunk, vagy milyen kapcsolat van az áldozatgondozás, illetve a repressziós politika között, hogyha itt bűnözőknek tekintjük őket, bűnözőkről van szó, e, és ekként vádat emelnek ellenük. És itt e, tudunk támaszkodni a múltbéli tapasztalatra, illetve a szakértők tapasztalataira a terepen. A múltbeli tapasztalat azt mutatja, hogy korábbi olyan konfliktusoknál, ahol voltak külföldi zsoldosok, és megint csak jelezni tudnak eseményeket vagy trendeket ezek a számok, akkor 300-ból egy ilyen harcos követett el később terrorcselekményt. Ha 5000-re vetítjük le ezeket az adatokat, akkor 13-15 személyről van szó. 13 vagy 15 személy nem tűnik soknak, de bőven képes hatalmas terrortámadások megszervezésére. Tehát kis számú ember nagyon nagy kockázatot jelenthet. És hogyha itt most arról beszélünk, hogy alacsony valószínűsége az, hogy ezek az emberek veszélyessé váljanak, de ha azzá válnak, akkor nagyon súlyos támadásokat tudnak végrehajtani. Na, ilyen esetekben a legjobb megközelítés az eh, a hírszerzési megközelítés. Terror attacks have been, uh, uh... Eh, és azokban az esetekben, ahol meghiúsítottak eh, támadásokat, ott valójában a titkos szolgálatok hiútisították ezt meg, vagy nem tudták, bár követték őket, mert nem tudtak mindenkit követni. Nagyszámú támadást hiúsítottak meg a titkos szolgálatok az utóbbi időben. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy mondjuk egy tanár bejelent egy személyt, vagy egy szociális munkás bejelent egy személyt, és azok ténylegesen éppen elkövetni készültek valamit, és így érték őket tettem. Ez ritka. Tehát Noha a hírszerzés, az adatgyűjtés az egy koherens rendszert ad, ezek jól szervezett hálózatokat néznek, olyan személyeket, akik egymás között kapcsolatban állnak. A november 30-ai támadás ennek kiváló példája. Itt azonban olyan személyekről is szó van, az például tanárok, szociális munkások, orvosok, tőlük várjuk el, hogy legyenek a szemei a titkos szolgálatoknak, és téves bejelentések érkeznek, és olyan nagy számú személyről jelentenek be téves adatokat, hogy azok teljesen lekötik a, szaksz, a titkos szolgálatoknak a kapacitását. Ráadásul ez a Mohamedán népességet gyanúsá teszi. Tehát egy célzott titkosszolgálati megközelítés helyett egy olyan átfogó megközelítést folytatunk, amely az emberi jogi szervezetek szerint konkrétan ellene hat annak a célnak, hogy egy társadalmi kohéziót építsünk, amely magába foglalja ezt a népességet is. és most kicsit közvetlenebb, közvetlenebbül válaszolva a kérdésre, hogyan lehet kiegyensúlyozni ezt a két megközelítést. Az egyik az, hogy elkülönítjük őket, tehát a büntetőjogit és a szociális munkát. Nyilván a rendőrségnek az a feladata, hogy gyanakodjon, de van egy rehabilitációs munka is. A gyanakvás azonban nem lehet a rehabilitáció alapja, a rehabilitációnak csak bizalom lehet az alapja a szociális munkás, vagy az a személy, aki segíti ezt az embert, az segíteni fog a reintegrálódásba, és nem pedig szemmel tartja e, és nem azt nézi, hogy most e, bujkál-e, vagy radikális -e, mert ez valójában a rendőrségre, meg a titkosszolgálatra tartozik. De jelenleg sajnos nem ez történik Európában. Ennek a kettőnek az elkülönítése tehát a titkosszolgálatok számára is értelmes lehet, a rendőrök is ezt tartják jónak, sőt a tanárok is, meg a e, szociális munkások is, de valami miatt mégsem ez hatja át azt a vitát, ami az Európai Unióban zajlik. A radikalizációs Awareness Network e, azt mondja, hogy a kettőt egyszerre kell végezni. Valójában ez nem működik. Azért, mert e, nem lehet kombinálni a gyanakvást a bizalommal. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam-e a kérdésre, de ezek olyan területek, amelyeket kiindulási pontként lehet megragadni. Köszönöm. Merci bien. Nagyon köszönöm. Krisztina Wimber következik. lenni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Jelen pillanatban különféle stratégiákat mérlegelünk melyek célja, hogy meggyilkozzunk a visszatérő külföldön harcoló ügyével. Harcosok, ugye ez nyilvánvaló, az, aki ugye harcolhat esetleg a nemzetért, de hát a legtöbb esetben gyilkosokról van szó, nem harcosokról. A gyilkosokról, nem erőszakok elkövetőkről, olyan szörnyű emberekről, akik semmi keresni valójait. Még ha szakácsok, vagy, vagy, vagy, vagy orvosok, hát nem, ők nem a, a orvosok határa nélkül tagjai, akik ott a szegény ö, embereket gondozzák, hanem olyan bűnözők, akik lemondtak arról a jogukról, hogy európai országokban, társadalmakban éljenek. Tudom, hogy nem lehet visszavonni az állampolgárságukat, vagy egyes jogszabályok szerint lehet. Mindenképpen a 21 per 78-as ENSZ határozat is rámutat arra, hogy a büntethetőségét erősíteni kell ezeknek a cselekményeknek. Végrehajtják ezt? Szigorodik valami ezzel kapcsolatban, az megítélésekkel kapcsolatban? Mert szerintem, ha keményen kiállnánk, és azt mondanánk, nem lehet visszajönni, ha valaki meggondolta magát, nem jöhet már vissza Európába. Lehet, hogy többen elgondolkoznának, hogy egyáltalán odautazzaknak e És ahelyett, hogy amit Svédországban sokan csinál, sok önkormányzatban tesznek, hogy aki visszajön, az, az azonnal előre kerül a, a, a szociális lakáskeresők listáján, meg a munka keresők listáján, hát semmiképpen sem a megfelelő eljárás, éppen ellenkezően kéne eljárnunk. Köszönöm szépen a kérdést és értem az agájait és az álláspontját is. A válaszom viszonylag egyszerű. Ha ön úgy gondolja, hogy a demokratikus rendszer alapja az, azon abban gyökerezik, hogy a méltányos bírósági eljárásra mindenki jogosult, akkor csak azután terrorista valaki, ha, ha a bíró kimondta rá, hogy az, és előtte még nem lehet azt mondani rá. Anna Gomes. Hozzátehetem, hogy ezek az emberek, ezeket külföldi harcosoknak nevezzük, ez a foreign fighter szó, legtöbbjük, miénk, a miénk nem külföldi, itt radikalizálták őket Európában. Kérdés az, hogy hogyan radikalizálták őket. A mi társadalmaink miképpen engedték meg, hogy radikalizáljanak. És miért nem mozgósítottuk a forrásokat, azokat a társadalmi, szociális forrásokat, amelyet akár utólagos rehabilitációra fordíthatnánk, miért nem a prevencióra fordítottuk, miért nem a radikalizáció megakadály, megelőzésére? Itt a kérdésem az, hogy mennyire hanyagoljuk el a hittérítők jelentőségét Európában belül és világszerte. Tudjuk, hogy a hittérítők milyen forrásokat kapnak, milyen eszközökre támaszkodva végzik a tevékenységüket. Nekünk erre nincs stratégiánk. Vagy, vagy van ilyen? A számokra visszatérve ön azt mondta, hogy a számadatok nem megbízhatóak teljes mértékben. Hát mi van azokkal, amikor az európai állampolgárok, akik kül külföldön harcoltak, és mondjuk a kurd területeken vannak tartják fogva őket, a kurdoknak nincs is bíróságuk, akik aztán valahova elkerülnek valamilyen hatósághoz, akik aztán ítélkeznek felettük, és nem is foglalkozunk velük. Erre van számadat, hogy hány ember lehet érintett? Lehet, hogy nagyon sok európai állampolgár Irakban vár bírósági tárgyalásra, aki a Daesh tagja volt, vagy részt vett annak tevékenységében. és az iraki tárgyalás bizony nem garantálhatóan méltányos. Nem is megint a halálbüntetés lehetőségét. Aztán felmerül további kérdés is. Egyes európaiak ugyan egy európai erődöt akarnak, de azt nem akadályozzák meg, hogy szép helyeken utazzanak a polgárok. Hogyha az a szurabajai család akik templomokat robbantottak fel, ami sajnos gyakori eset volt korábban is, amikor én Indonéziában éltem. De ott volt a Bali bombatámadás, Bali szigetén, ahol több külföldi, például a svéd eset áldozatul. Mert az erődből ugyan kiutazhatnak, de be nem utazhatnak, ugye? Kiutazni viszont ki lehet, hogy napozzon az ember távoli szigeteken. Tehát nem csak a mi európai harcosainkkal, hanem más harcosokkal kapcsolatban is felmerül a kérdés, hogyan kezeljük őket. Van-e ajánlása? Vannak-e javaslatai? Milyen cselekvés volna például az indonész hatóságokkal együttműködve ez irányba? Can I ask you just to repeat the last... Megismételni a kérdését? Az utolsó részét? Nem értettem. Nem csak az a cél, hogy megpróbáljuk, hogy a mi visszatérő harcosaink ügyét kezeljük, hanem mi harcosaink, akik máshol mennek Indonéziába, visszatérnek-e vagy sem, továbbra is fenyegetést jelentenek, és bármilyen rehabilitációs vagy nyomonkövetési program alól kimaradnak. És ez hatalmas kockázat mindenki számára. A mi állampolgáraink számára, és akik ezekre a helyekre utaznak. Hát igyekszem válaszolni erőmhöz mér, mér, mérve a kérdésére. Az első kérdése. Ez a hittérítési tevékenység a jelentés merítésen kívül esik részben. Egy másik kutatási területem szerint valóban van egyfajta elmozdulás, tapasztalható volt az elmúlt 7-8 év során, hogy kevésbé koncentráltunk az anyagi, társadalmi feltételekre, amelyek a radikalizációt elősegíthetik, holott ez volt a, a kétszeres éveken a preventív programok homlokterében, és inkább az ideológia kapott nagyobb figyelmet. Az ideológia, a persze, amely nyilvánvalóan egy, egy komponense a folyamatnak, nekünk, ami társadalomtudományi értékelésünk szerint is, ami a az erőszakos cselekvéseket, de nem az egyetlen tényező. Mégis ez most úgymond a Szent Grál, mert meg lehetővé teszi a kormányoknak, hogy ne foglalkozzanak a diszkriminációval, a társadalmi egyenlőtlenségekkel, struktúrális gondokkal, hanem csak az ideológiára koncentrálva ragadják meg a jelenséget. Az ideológia kérdése ilyen értelemben több olyan szakpolitika célkeresztjébe került, amelyek imámokat céloznak meg, akik a feltételezések szerint erőszakos, az erőszakos politikai iszlámot terjesztik. Meg a szélső jobbodat is, meg a szélsőséges baloldalt, környezetvédelmi radikális mozgalmakat is megcéloz azt látjuk, hogy egyre egyfajta ellennarratívákban gondolkoznak a szereplők, miszerint hogy amely megfelelő gondol, politikai gondolkozásmódot irányoz elő, ami az ellenarratívák szoci, szociológiai vizsgálata arra mutat, hogy ezek nem relevánsak a hittérítés és a gyűlölet beszéd, valamint a fegyveres, erőszakos szerzetekbe való tagfelvétel tekintetében működik munka a tagállamok szintjén. Kérdés, hogy európai szinten van-e ilyen, dolgoznak-e egy ellennarratíván. Az internet tehát ugyan foglalkoznak európai intézmények, és vannak is előrelépések ezen belül. Ami a kurd területeket illeti, és az ezt illető kérdését. Ön azt hiszem aláhúzott egy nagyon fontos kérdést, ahogy én röviden elmondtam a prezentációmban, tá, támaszkodva az Human Rights Watch-tól szerzett információra, meg szakjogászokkal konzultálva láttam azt, hogy nincs Kurdisztánban egyáltalán védőügyvőd. Nőkkel szemben nem emelnek általában vádat a hagyományok miatt, és nincs halálbüntetés érvényben a kurd területeken. És külföldieket nem állítottak bíróság elé. Európaiakat például, állampolgárokat. Az is bizonyos viszont, hogy semmit sem tesznek a hazajutatásuk érdekében. Tehát én értelemben osztom az aggáját e konkrét kérdést illetően. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a szintén pontos válaszokat. Van még egy kis idő, kérdésre, válaszra. Ha nincs kérdés, akkor lezárhatjuk a munkát, ami nagyon korán kezdődött ma délelőtt. Köszönetet mondok önnek, Ragazzi doktor úr, ezért a nagyon érdekes megközelítésért, amely elég jelentős mozgásteret ad a kut- megoldások keresésére. Köszönöm a kollégáknak és a munkát. Nagyon sűrű van a napirendünk. Mindenkinek köszönetet mondok, és kellemes estét kívánok.